Bene, possiamo dare inizio. Akkor elkezdhetjük a bizottsági ülésünket. Először is szeretném személyesen üdvözölni Dánia élelmezési, mezőgazdasági és halászati miniszterét, Mette Gielszov asszony, aki a tanácsolós elnöksége részéről van itt. Nagyon jó dolog, hogy eljöttél, Mette, és bemutatod a Dán elnökség programját. Az európai mezőgazdaság szempontjából egy fontos időszakhoz érkeztünk, a KAP reformjáról beszélünk nagyon sokat, és a Dán soros elnökség figyelmének is központjában van ez a téma. Természetesen más kérdésekkel is kell foglalkozni. Számos olyan dosszié van, amelyet a lengyel elnökség elkezdett, minőség csomag, és így tovább, tehát fontos témákról lesz szó. Most ad, meg is adom neked a szót a beszámolódra. Köszönöm, Mette. Thank you very much. Köszönöm szépen. Második eh, napja ülök ebben a székben. Tegnap a tanácsban, és ma itt. Ez elárulja, hogy milyen jó együttműködés zajlik a parlament és a tanács között. Nekem is eh, gratulálnom kéne az ön kinevezéséhez. Ön sem új ebben a székben, nagyon sok tapasztalatot gyűjtött, és nagyon tisztelem mindazokat az embereket, akik rengeteg tudással, információval felvértezve döntéseket hoznak itt ebben a házban, hiszen pontosan ezt fogjuk tenni, együttműködünk. Én vagyok a mezőgazdasági miniszter, én felelek azért, hogy a kapreformban dolgokat elő, előmozdítsak és ezt nem tehetem egyedül. A tanácsban 26 kollégám van ehhez, de örömmel mondhatom, hogy pár beszédet kell folytatnom önökkel és a parlamentben, hiszen mi itt a történelmet írjuk. Történelmet kell csinálnunk, úgyhogy kérem segítsenek. Közös döntéseket kell hoznunk a kapreformról, Eh, amely a mezőgazdaságban most először jelentős reformot jelent, és nekünk együtt kell dolgoznunk, hogy közös megoldásokat találhassunk. Nagy megtiszteltetés tehát, hogy a Dán elnökség alatt kerül erre sor, mi tehetjük le az alapjait annak a háznak, amely a jövőbeni EU-s mezőgazdasági politikát jelenti. Együtt fektetjük le az alapokat szomszédokként, a tanácsban és a parlamentben is és én örömmel várom ezt a nagyon szoros együttműködést. Először is hadd beszéljek néhány szót a Dán elnökségről és annak céljairól, hiszen mi felelős, dinamikus, zöld és biztonságosabb Európáért dolgozunk, hogy felkészítsük Európát a jövőre szo szociálisan, gazdaságilag és környezetvédelmi kérdésekben is a Dán elnökség proaktív napirendet fogadott el a környezetbarát és fenntartható növekedés érdekében. Az a célunk, hogy elérjük a növekedést um, fokozott energiafelhasználás nélkül. Ez egy nagy kihívás, de lehetséges, és meg, kell is, meg is kell csinálnunk. A zöld növekedés, a környezetbarát növekedés jelentős kihívás, szükséges kihívás. Nagyon fontos a jövőbeni boldogulás Európa fejlődése érdekében, de nekünk koncentrálnunk kell a költséghatékony megoldásokra, és figyelembe kell venni a üzletágak versenyképességét is. is. Az európai mezőgazdasági ágazatnak kulcsszerepet kell játszania az európai környezetbarát növekedésben, ahogy a kapban is, amely szintén fontos szerepet játszott az Európai Unió felépítésében. Ezért a mezőgazdasági politikát az Európai Unió működésének központjában kell tartanunk, és el kell érnünk, hogy ez a szakpolitika megfeleljen a jövő kihívásainak. Tavaly október óta e, a KAP reformjának folyó vita e, e, a legfontosabb szerepet vállalt, vette föl a parlamentben és a tanácsban. Nekünk kell újra alakítani a kapot, hogy megfeleljen a változó kihívásoknak és szükségleteknek az európai gazdák, állampolgárok és adófizetők kívánalmainak. A tegnapi tanácsi vitában a közös piac szervezésről beszéltünk. A következő hónapokban további miniszteri vitákat tartunk a reformcsomag javaslatairól. Ezek a politikai viták párhuzamosan folynak majd a technikai munkavégzéssel. Elnök úr, egyelőre nem tudok még részleteiben beszélni a reform alapvető elemeiről, de a fontos politikai kérdésekről a tanács és a parlament is, nek is rengeteg munkája van. Azt is tudjuk, hogy bizonyos kérdésekben az álláspontunk attól függ, hogy az EU költségvetésében milyen számok alakulnak majd ki. Remélem, hogy a tanács ezt az első reformmunkát júniusra lezárja, és benyújthatja az előrehaladási jelentést. Négy fontos dologról szeretnék ma beszélni, négy általános kérdésről. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy egy egyszerűsített mezőgazdasági politikát akarunk kialakítani, nem kell nagyobb összetettség, nem kell több bürokrácia sem. Másfelől szeretném hangsúlyozni a greening, a környezetvédelem jelentőségét. Biztos vagyok abban, hogy ez az elem sok vitatárgya lesz, de azt is hiszem, hogy fel kell ismernünk, hogy a környezetvédelemben áll a jövő, ebben áll a növekedés, az export, a munkahelyteremtés. Harmadrészt pozitív hozzájárulás van szükség, szükség a termelési módszerekben, amelyek megvédik a környezet, környezetet és felveszik a klímaváltozás elleni harcot. Innovációra van szükség, új bevételi forrásokra, és sikert kell teremteni az exportpiacokon is. Mi ne, nekünk nem a problémát kell megteremteni, hanem a megoldást. Negyedszer szeretném megemlíteni, hogy kapcsolat van. Elnézést, miért ütögeti a fejemet? Kicsit aggódtam, drága barátom, hogy fejbever. Tettem valamit, amit nem tehetek a parlamentben? Először vagyok itt, el, el kell néznie nekem. Rendben van. Nem, nem, nem szoktam hozzá ez a kalapácsos dologhoz. Na most, most majd vigyázni fogok. Azt akartam tehát mondani, hogy szakpolitikai koherenciára van szükség. Most tavasszal az ENSZ a Rio 20-as konferenciát tartja meg, ahol foglalkozni fog ezekkel a kérdésekkel és más EU szakpolitikai kérdésekkel is, kereskedelmi kérdésekkel. Itt koherenciára van szükség. A reformcsomag két kisebb javaslatot is tartalmaz a közvetlen kifizetések hagyományos rendszerét és a úgynevezett boradaptációs adaptációs csomagot. Azért, hogy ez a két jogszabály hatályba léphessen időben, a társ szabályalkotóknak lehető, a lehető leghamarabb kell elfogadniuk. A tanács felkészült arra, hogy együttműködjön a parlamenttel, hogy első olvasatban elfogadják ezt az anyagot a következő hat hónapban, és biztos vagyok abban, hogy ez a szakbizottság is osztja a véleményemet. Ami a kiigazítást illeti, a mezőgazdasági jogszabályok kiigazítását a jogszabály a Lisszaboni szerződés értelmében. Minden intézmény nagy erőfeszítést tett, hogy ki, kialakítsa a horizontális kérdések egyensúlyát. Remélem, hogy mindannyian megkísérhetjük ezeket a horizontális kérdéseket kiigazítani, e, erre nagy, ehhez nagy koncentrációra van szükség, e, és sok munkára, ami a legtávolabbi régiók kiigazítását illeti az égei tengeri kiszégeteket és az organikus termelést. Gyors fejlődést várunk a következő hónapok első trialógusa során. A Lisszaboni kiigazítás horizontális meg, megközelítése nagy erőnyt jelentene. Hadd beszéljek most röviden az elnökség véleményéről más anyagokban amelyet most vitatunk meg a más intézményekkel, kezdve az élelmiszerminőségi csomagról, amely nagyon fontos az európai állampolgárok részére, akik egyre jobban, egyre inkább keresik a sokszínűséget és az Európai Unió mezőgazdasági termékeinek jó minőségét, és az elnökség me, megpróbálja, megkísérli az uniós gazdák versenyelőit megteremteni. 2012 első felében a bizottságtól azt várjuk, hogy jelentést nyújtson be a 2007-es organikus termelékesről szóló szabályozás alkalmazásáról, amely a parlamentnek és a tanácsnak lehetőséget teremt, hogy megvitassa az organikus biotermelést. Szerintem fel kell használnunk ezt a lehetőséget, hogy elmondjuk a magunkét az organikus termelés jövőjéről. Az európai gazdák lehetőséget találnak az organikus termelésben, ahol nagy minős, jó minőségű termékeket tudnak előállítani. A következő egy dosszié, amely jelentős fontosságot, amelynek jelentős nagy fontosságot tulajdonítunk, az állatjólét. Az elnökség keretében döntést fogunk hozni erről. December 15-én Dali biztos benyújtott egy jelentést a eh, minisztereknek az eh, állatok eh, körülményeiről szállítás közben. Ebben a kérdésben politikusonként fel kell ismernünk, hogy az Európai Unió állampolgárai egy millió állampolgár egy weboldalt indított, és ott aláírt egy petíciót, és ezt figyelembe kell venni a vitánk során is meg fogjuk vizsgálni a, koz, a bizottság javaslatát az, államok, az állatok jólétérőnek védelméről e, szóló Európai Unió stratégiában, és tudom, hogy a parlament e, egy lépéssel előttünk van e, saját kezdeményezésű állásfoglalásának elfogadásában, amely 2010. május 5-én datálódott, és amely az állatjóléti akciós terv értékeléséről szól. A bizottsággal együtt egy konferenciát rendezünk majd az állat, állatjólétről február 29-én és március 1-én, amelyen, amelyben olyan kérdésekre koncentrálunk, mint az állatjólét különféle területei. Olyan kérdésekben, amely az állatjólétet és emberi egészséget is érinti, mi koordináljuk a tanács válaszát a bizottság, bizottság akciótervére az antimikrobiális eh, rezisztencia fenyegetésével kapcsolatban. Eh, minden évben 25 ezer ember hal meg az Európai Unióban antimikrobiális rezisztencia miatt, mert ezeket a betegségeket már nem lehet gyógyítani. Holisztikus eh, szemszögből vizsgáljuk meg megvizsgáljuk az emberi és állategészségügyi oldalt is, mind a kettő nagyon fontos. Elnök úr, hadd zárjam azzal, hogy elmondom, hogy a Dán, Dán elnökség minden tőle tehetőt megtesz a következő hónapokban, hogy egészséges párbeszédet teremtsen intézményeink között. Én nagyon várom ezt a párbeszédet, és minden munkatársam, mondtam, mindenkinek elmondtam a minisztériumban, hogy nagyon remélem, hogy elbúcsúztak a feleségüktől vagy a barátjuktól karácsonytól, mert nyárig nem találkoznak velük. Azért vagyunk itt, fel, és fel is készültünk, hogy párbeszédet folytathassunk, és elmondom önöknek, hogy a Dán elnökség munka, munkacíme az, hogy a dolgozó Európa, mi dolgozunk, és nagyon remélem, hogy együtt is tudunk működni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves Mette, eh, miniszter asszony. Remélem, hogy a jelenléted nagyon érdekes vitát fog elindítani. Eh, szeretnénk köszönetet mondani a ciprusi miniszternek is, aki itt van jelenleg velünk a teremben ugyanis a következő soros elnökséget Ciprus fogja ellátni. Tehát elkezdjük a vitát, a koordinátorokkal kezdjük. Először Albert Dess következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony, üdvözlöm Önt itt a, a, a mezőgazdasági bizottságban. Már találkoztunk az ebéd során a koordinátorok csoportjával ön találkozott, és minnyáján örülünk, hogy együttműködhetünk az elkövetkezendő hat hónapban a Dánsoros elnökséggel. Néhány témát felvetett a beszámolójában, ő beszélt a környezetvédelmi kérdésekről is, és hogyha megnézzük, hogy mit tettek a tagállamok mindidáig, akkor azt láthatjuk, hogy a második eh, pillérből finanszírozták ezeket a szintézkedéseket és azt látom, hogy Dánia 27. helyen áll. Dánia az egyedüli olyan ország, ahol kevesebb, mint 40 eh, euró per hektárt kapnak a második pillérből. Aztán Ausztria, Szlovénia mondjuk már 240 eurónál tart, tehát azt látjuk, hogy nagyon nagy a különbség az egyes és a más és a kettes pillér között. A, honnan én jövök, abban az országban itt több mint 200 euró per hektár ez a finanszírozás. Ön, mint miniszter, felelős azért, hogy korrigálja a különböző eltéréseket. Az ön, ön országa Gában a legkevesebbet tettek még, és ez az ön felelőssége is az én jelentésemben látható, hogy szükség van arra, hogy a bürokráciát csökkentsük. Ez a vezérvonala a jelentésemnek is. Sokkal kevesebb bürokráciára van szükség, és a gazdák életét egész egyszerűen Európa szerte egyszerűsíteni kell. Remélem, hogy ebben is támogat majd bennünket, hogy a különböző eljárások egyszerűsödjenek Európában. Ismerjük a nagyon nehéz pénzügyi helyzetet minden európai országban, és a, a mezőgazdasági szakbizottság is nagyon észszerű marad a továbbiakban is. Nem akarunk több pénzt, egész egyszerűen a, megelégszünk a jelenlegi pénzügyi helyzettel, persze lehet, hogy még kevesebb pénzhez fogunk hozzá jutni. Tudjuk azt, hogy 10 ha 10 százalékkal kevesebb lesz a költségvetés, akkor a gazdák is tudják azt, hogy ha a versenyt akarjuk garantálni, akkor fontos számukra a megfelelő támogatás. Azt szeretnénk, hogy rentábilis, hatékony legyen ez a munka. Remélem, hogy ön arra is odafigyel, hogy a Dán mezőgazdaság is versenyképes marad majd az európai mezőgazdaságban. Nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm, hogy eljött ide a szakbizonságunkban, ilyen gyorsan tette ezt meg, és ahogy már mondtuk az ebédnél is, én e, úgy gondolom, hogy önnel az együttműködés e, ugyanolyan jó lesz, mint a lengyel elnökséggel volt a Lisszaboni szerződés szellemében és a gazdák érdekében. Luis Capula Santos. Luis. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm asszony, üdvözlöm Önt a parlamentben. És szeretnék köszönetet mondani azért, hogy elfogadta a meghívásunkat erre az ülésre. Úgy látom, hogy készségesen szeretne velünk együttműködni, informálisan is akár, és a jövőben párhuzamos vonalakon dolgozhatunk, és szorosá fűzhetjük ezt az együttműködést, ami a Dán elnökség programját illeti nagyon ambiciózus egy igen tömören megfogalmazott célrendszer tartalmaz. Hogyha minden témával tudunk foglalkozni, akkor ez valós előrelépés lesz az Európai Unió fenntartható és versenyképes mezőgazdasága szempontjából. Felmerült bennem, hogy elérhetők-e mindezek a célok hat hónap alatt, hogyha ez így volna, nagyon jó volna. Volna néhány kérdésem némelyik alapvető szempontokat érint. Ezekben politikai megállapodásra van szükség a tanács és a parlament között. Véleményem szerint ezek a következők. Először is a költségvetési szabályok, és a miniszterasszonytól kérdezném is, elégedett a költségvetési meg elhatárolásokkal? A második kérdésem pedig az egyensúly újraosztását illeti a tagállamok között. Dessur is beszélt arról, hogy szükséges, hogy legyen egy átfogó megközelítés, globális megközelítés, Már csak azért is, mert figyelembe kell vennünk azt, hogy mi a helyzet a két pillér között. Bizonyos tagállamok azt is szeretnék tudni, hogy egyetért a bizottság javaslatával ebben tekintetben. Ez egy kicsit ambiciózus, több éve követeljük ezeket a dolgokat, vagyis azt mondjuk, hogy nem igazságos a kap a különböző régiók és termelők között, ezt ki kell igazítani, ezt az igazságtalanságot orvosolni kell. Úgy gondolom, hogyha tovább folytatjuk ezt az utat, amit a bizottság előre irányozott, akkor becsapjuk magunkat. A bizottság azt mondja, hogy a tagállamonkénti leosztásban a mellékletben így kell működnie a költségvetésnek, és ha nem működik, akkor a következő évben módosítjuk a kapról folyó vitát, tehát erre a szintre kívánják vinni, de ez szerintem óriási kudarcot jelent majd nagyon remélem, hogy el tudjuk érni a kompromisszumot egy igazságos elosztásban és egy egyensúly, kiegyensúlyozott elosztásban. Szeretném, hogyha az elnökség is ezért dolgozná. Végül a zöldítés programja a mezőgazdaság ökológiai megközelítése nagyon lényeges, ezt önök is fontosnak tartják, de hogyan lehet elérni ezt a célt? A bizottság is beszél erről, de érdekelne, hogy az elnökség szeretne módosítani az bizottság által előre irányzottakon. Köszönöm szépen, most George Lyonnak adom meg a szót. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm a miniszterasszonyt. Elnézést kérek, hogy az ebéden nem tudtam részt venni. Sajnos nem volt erre módom, de a kollégám, a svéd kollégám azt hiszem, hogy megfelelően helyettesített. Úgy tudom, hogy nagyon eredményes volt ez a megbeszélés, és ez szorosabbra fűzte az együttműködésünket, sokkal inkább, mint ami a lengyel elnökség során jellemző volt, úgyhogy biztos nagyon hatékony volt ez az ebéd, biztos finom is volt. Először is üdvözölném a prioritásait, vagyis, hogy zöld és fenntartható fejlődés, ezek voltak azok a célkütőzések, amelyeket ön megjelölt az elnökség prioritásaként, a greeninggel az élen. Ezek kiegészítik egymást, ezek a célok, bár sokszor, sokan azt mondják, hogy több bürokráciát hoz a kizöldítés, de szerintem ez nem így van. Új termelési módszereket jelent ez, amelyek megfelelnek az új kihívásoknak, amelyeket a klímaváltozáshoz és a fel fenntartható fejlődés követel meg, és a kollégájával remélhetőleg szoros együttműködésben tudunk majd együttműködni. A lengyel elnökség munkáját reméljük folytatni tudjuk, akkor is a miniszterrel rendszeresen találkoztunk, és tudtuk pontosítani a legfontosabb kérdéseket a bizottság javaslataival kapcsolatosan. Remélem, hogy a következő hat hónapban előrelépést sikerül elérni ebben a tekintetben. Volna egy kérdésem, mit gondol arról, hogy milyen előrelépést lehet elérni, vagy megállapodást az NFF-fel kapcsolatosan. Ez nagyon jelentős összetevője a kapreformnak és az erre vonatkozó döntéseknek. A szakbizottság úgy vélekedik, hogy nem tudunk hozzájárulni a kap reformjához, ha nem tudjuk, hogy az NFF-fel mi történik. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatosan mi az ön véleménye, hiszen ez meghatározza, hogy a költségvetés hogyan alakul. Ezért ez nagyon lényeges ez a folyamat. Érdekelne, hogy sikerül-e majd előre mozdítani ezt a kérdést és volna néhány további kérdésem is az állatjóléttel kapcsolatosan. A szakbizottság sok aggályt vetett fel azzal kapcsolatosan, hogy az tyúkketrecekre vonatkozó irányelv nem egyeztethető össze a korábbi jogszabályokkal, több tagállam nem tud megfelelni az elvárásoknak, és ezzel kapcsolatosan érdekelne, hogy további előrelépés elképzelhető-e, vagyis azok a tagállamok és termelők, akik nagyon sokat, több millió fontnyi beruházást eszközöltek, ne kerüljenek hátrányba és hogy minél hamarabb valamilyen intézkedés történjen azokkal a tagállamokkal kapcsolatosan, akik nem tudtak megfelelni a januári elsői, idén január elsői határidőnek. A másik kérdés, ami ehhez egyébként kapcsolódik is, a sertésekkel kapcsolatos állatjóléti irányelv, ami idén év végétől követeli meg a teljes érvényesülését a szabályoknak. A Tudjuk, hogy a tyúkketrecekkel kapcsolatos jogszabályoknak sok tagállam, sok termelő nem felel meg, ezért szeretnénk tudni, hogyan lehet azokra a tagállamokra nyomást gyakorolni, amelyeknek nem sikerült betartani a határidőt, és hogyan tudjuk őket arra biztatni, hogy majd a sertésekre vonatkozó jogszabálynak valóban megfeleljenek 2013. január 1-től a Dán elnökség hogyan képzeli el, hogyan lehet ezt továbbvinni ezt az ügyet. Egyébként pedig várom az önnel való közös munkálkodást, és remélem, hogy az szoros együttműködésben tudunk dolgozni. Köszönöm. Grazie, George. Köszönöm szépen, George. Jim Nicholson. Thank you very much, President. Köszönöm, elnök úr. Eléggé meglepett, hogy van számos kérdés, ami eh, négy egyik részéről már beszéltünk, a költségvetés a legnagyobb és legfontosabb. Um, senki nem tudhatja, hogy mit várjunk a jövőtől. Van egy kérdés, eh, amivel nem foglalkoztunk, és ez a piac mozgékonysága, eh, és az, hogy miként uralhatjuk azt, hogy mi történik a nagy szereplőkkel. Én voltam az előadója a tej eh, szabályozási csomagnak, abba kellett beleszólni, hogy hogyan állítják elő a tejet, milyen eljárással, de nem tudjuk befolyásolni azt, hogy mi történik azután, hogy a folyamat lezárult, és a kereskedők eh, nem tudunk eh, zöldágra vergődni, eh, és amíg ezt nem tudjuk, addig jelentős mozgékonyság várható a piacon. Én hiszek az egyszerűségben, már említettem ezt önnek korábban, valamint a bürokrácia csökkentésében is hiszek, és nem hiszek abban, hogy ez a greening bármiféle egyszerűsítést jelentene a bürokráciában. Hallottam azt, hogy mit mondott George, kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet megvalósítani azt, amit ő mondott, de abban hiszek, hogyha az első pillére teszük ezt, akkor sokkal több bürokráciával kell foglalkoznunk, és ha a cross compliance-et nézzük, sokkal több látogatást jelent, a sokkal több ellenőrzést, ezeket egy, évente egynél többször nem kéne meglátogatni, e, ellenőrizni, és aztán bízunk rá a gazdaságra, hogy mit tesz az egész év során. E, szóba hozták a tyúkketrecek kérdését, ebben nem akarok belemenni, csak annyit szeretnénk mondani, hogy január közepe van, és még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet, nem kaptuk meg az adatokat. Kérem, hogy gyakoroljon nyomást azokra, akik még nem valósították ezt meg, mert nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt egy állatjóléti szempontból vezették be, nem a fogyasztók érdeke szempontjából, nem ők, akar, nem ők akarták ezt elérni, és azt gondolom, hogy ezt kell elérnünk, és minden tagállamban alkalmaznunk is kell. Van még egy terület, amiről beszélni szeretnék. 2014-ig megvalósítjuk ezt a reformot, még mindig importálunk az európai országokba rengeteg élelmiszert, amelyet olyan országokban állítanak elő, amelyek közel sem kerülnek a mi elvárásainkhoz, jóléti előírásainkhoz, és mégis behunjuk a szemünket, és továbbra is beengedjük illetve arra, ezeket az ad, a, a, a, a, árukat, mm, és ezzel egyedileg megkötjük a saját termelőink kezét, amely tisztességtelen, és a gazdáink azt mondják, hogy a kap nem az én érdekeimet képviseli. Sokunkat aggaszt az, amikor látjuk, hogy semmiféle tárgyalás nem zajlik az Európai Unió részéről a Mercosur államokkal. Én voltam az, aki elutazott Brazíliába öt évvel ezelőtt, e, és amikor visszajöttünk, megkérdeztük a bizottságot arra, hogy mit, ta, mit talált, miért, nem, miért engedik be, vagy miért nem engedik be a brazil marhahús az európai piacokra, még mindig nagyon sok minden történik ott, ami eh, közel sincs, meg sem közelíti a mi elvárásainkat, és a mi gazdáink nem értik meg, hogy miért engedjük meg mindezt. Ez elfogadhatatlan, és eh, hátrány teremt a mi gazdáink számára. Nem is értik meg, hogy miért tesszük meg mindezt, és miért csukjuk be a szemünket. Sok sikert kívánok önnek a következő hat hónapban, nehéz munka vár önre. Nagyon szép dolgokat mondott, tisztelem az ön tanácsadóit és munkatársait, akik nem igazán fognak találkozni a család, családjukkal, hiszen nagyon sok munka vár Köszönöm. Martinos. Köszönöm szépen, Jean Martin Osling. Miniszterasszony. Én is szeretnék nagyon sok sikert kívánni önnek az elkövetkezendő hat hónapra, a soros elnökség során. Hat hónap kevés, nekünk még két év marad hátra a mandátumunkból. Ön azt mondta, és nagyon érdekesnek találom, hogy majdnem konszenzus van már a greening, a környezeti intézkedések terén azt mondja, hogy egy olyan mezőgazdaságot szeretne, amely exportképes. Lehet, hogy ez Dániára érvényes, de azt hiszem, hogy minden országra nem az. A mezőgazdasági termelés nem mindig az exportra irányul. És jó lenne, hogyha figyelembe venné az import fontosságát is. Sokkal többet importálunk mm, itt Európában, mint exportálunk. Mellesleg nagyon sok földterületet használunk arra, hogy takarmányt termesztünk az állatok számára. Vannak nagy egyensúlyhiányok is, erről már hallottunk, és ezek minden logikát nélkülöznek, sok mindent korrigálni kellene. Ön beszélt az állat jólétről. Igen, ez egy olyan kérdés, amely a közvéleményt érdekli, de nagyon nagy hiányosságok vannak bizonyos esetekben a végrehajtás terén nem csak arról van, nem kellene újabb rendelkezéseket, jogszabályokat elfogadni, hanem végre kellene hajtatni a már meglévő jogszabályokat. Ez vonatkozik a tyúketrecekre, az állatjólétre és más területekre is, amelyek érintik a lakosságot azt mondja, hogy a napirendre kell tűzni egy olyan témát, amely nagyon sok mindenkit érint. Nevezetesen az antibiotikumokra való rezisztencia kérdését. Ugye nagyon sokan már rezisztensek az antibiotikumokra. Elsősorban az állat nevelésre gondolunk. Észak-Rajna-Vesztfáliában például a csukok a nagyon rövid idejük során legalább egyszer antibiotikumokkal kezeltek. Most kikapcsolódott a mikrofon, úgy tűnik. Tehát mindenképpen cselekedni kell itt egy időzített bombával vagyunk szemben. Éppen ezért nagyon sürgősen cselekedni kell az állattenyésztés területén. Az állattenyésztés is egyre inkább ipari szinten realizálódik, tehát nagyon sürgős a helyzet. Aztán beszéltünk arról, hogy mennyi élelmiszert dobunk ki. 2014 lesz a élelmiszer pocsékolás éve. Ez azt jelenti, hogy 53%-át a megtermelt élelmiszernek egész egyszerűen kidobjuk. Ez pocsékolás. Az ebéd során, és visszatérek arra, amit Albert mondott, ő azt mondta nekünk, hogy Fontos a screening, a szűrés bizonyos régiókban elsősorban, bizonyos területeken, és egy intenzívebb kormányzásra van szükség. Én ezzel nem értek egyet. Mit jelent ez? Hogy bizonyos földterületeket beszüntetünk, vagy még intenzívebb lesz a gazdálkodás, például Dániában? Hát nem, nem ezt szeretnénk. A kap reformja egy környezetbarát gazdálkodást kellene, hogy megcélozzon. Tehát itt nem arról van szó, hogy bizonyos területek mezőgazdaságát beszüntetjük, vagy intenzív gazdálkodást indítunk. Itt globális egyensúlyt kell biztosítani nem fogjuk azokat, akik már most is jól dolgoznak, bátorítani, és azok, akik kevésbé jól dolgoznak, azokat beszünteti. Nem ez a cél, köszönöm. A koordinátorok következnek, Egnyú képviselő az első. Thank you very much. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit, különösen önt, miniszterasszony. Senkit nem fog meglepni, hogy én azzal kezdem, hogy a tojásokról beszélek a szakbizottságban, senkit nem lap meg. Önnek is úgy kell mondjam, hogy egy tojás van az arcán, hiszen azt mondta, hogy Nagy-Britannia teljesen megfelel ennek a szabálynak, és most mégis kiderült, hogy ez nem így van. Erre magyarázatot kell követelni, és meg kell tudnunk, hogy mi történik ezzel kapcsolatosan. Ez nem egy önkéntesen kiírt rendszer volt, hanem kötelező. Másrészt az év vége előtt megpróbálták a vágóhidak feldolgozni ezeket a madarakat, de ez egyszerűen lehetetlen volt logisztikailag. Agresszívan kell ezt a 32 állományt nyomon követni, hiszen most a ketrezben tartott állatok száma megfeleződött, úgyhogy csökken a probléma mértéke, de különösen érdekel, hogy például a Csekköztársaságban mi történik jelen pillanatban. A Csekköztársaságban a csomagoló állomásokon, amikor szomszédországból importálnak tojást, és nem felelnek meg ezek a szabályoknak, akkor a csehek ezeket visszaküldik a szomszédos országba, az Egyesült Királyságban a miniszterünk azt mondja, hogy ezt nem lehet megtenni, hiszen az európai jogszabályoknak ellentmond. Hogyha a csehek megtehetik, akkor igazából nem tudom, hogy a britek miért ne tehetnék meg. A következő tanács ülésen talán felvethetné ezt, a kollégái figyelmébe ajánlhatná ezt a tényt. A csehek ezt megteszik, az Egyesült Királyságban nem engedik meg, hogyha mindenki így jár el, akkor ez megoldás lehet. Hat hónapja van, hogy valódi eredményt mutasson fel az elnökségével, és hogy ön legyen az, aki kiszabadítja az utolsó tojótyúkot a ketrecből. Ami a kapreformot illeti, ami az termelés alól kivonást illeti, én azt nagyon sajátosnak tartom, hogy 7 az előirányzat erre vonatkozólag. Ez általában az ugarosításra szánt területeket tartalmazza, és van egy másik másfél százalék, ami a zöldítéshez kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy 4 százalékot jelent, mondjuk 6 hektár, ami azt jelenti, hogy nekem gyakorlatilag beszüntethető a tevékenységem. Ez azért volt szükséges, mert nagy volt a búza felesleg a világon és Európában, de nem tudom elhinni, hogy valóban javulni fognak a klímaviszonyok a világon, hogyha teljesítem ezeket a szabályokat. Ami a kapreform másik gyakorlati alkalmazását illeti, az úgynevezett több terményes rendszer, vagyis hogy háromféle terményt kell legalább bizonyos arányban vetni. Viszont én azt gondolom, hogy a kis termelőket, és különösen a kis állattenyésztőket súlyosan fogja ez érinteni, mert azt gondolom, hogy ha meg tudja győzni lesz biztost, hogy megemelje a küszöbb számot egy kicsit magasabb értékre, úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sok embernek megtakarítana nagyon sok elemetlenséget, Vártam, hogy a kollégám a jogosultságokról is szólni fog, ahol gyakorlatilag egy másik belépési határértéket határoztak meg, és ez megint kizárja majd a fiatal gazdálkodókat, pedig pont az lett volna a reform lényege, hogy segítsük őket. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselők következnek, 13-an kértek szót. Kanyette képviselő az első, aztán Tarabella képviselő. Elnök úr, kedves miniszterasszony, azt kívánom, hogy a Dán elnökség sikeres legyen, és hogy sikeresen vegye fel a harcot a kívásokkal, hogy előrelépést érjen el a közös agrárpolitika reformjában. Van, lenne egy kérdésem. Azt hallottam számos esetben már, hogy a Dán elnökségnek az egyik célja a költségvetési tárgyalások során, az általános költségvetésről van szó, tehát az az lenne, hogy azon alapok területén, amelyek fontosak abban csökkenteni akarják a költségvetést. Éppen ezért szeretném megkérdezni, miniszterasszony, hogyha a, hogy a kap költségvetése most csökkenni fog-e, vagy nem, és az elnökség számára könnyebb lesz-e a közvetlen kifizetések rendszere, és hogy egy, egy nagyobb egyensúlyjal rendelkező agrárpolitikát tudnak -e megvalósítani. Számunkra ez egy na- nagyon fontos kérdés, más országokban úgy szintén, nevezetesen, hogy a közvetlen kifizetések korrekt módon valósuljanak meg. Itt 80%-os kifizetésről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tarabella képviselő úr, aztán Scotta képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony. Hallottuk a prioritásokat, de ezeken kívül én is szeretnék egy prioritásról beszélni, nevezetesen Jack Nicholson is beszélt róluk, ez pedig a az élelmiszer volatilitás. Azt hiszem, hogy ez egy fontos terület, és fel kell tenni a kérdést, hogy a maguk a gazdáknak nagyobb mozgásteret kellene biztosítani, mert tudjuk azt, hogy nagyon koncentrált a mezőgazdasági ipari termelés is, aztán figyelembe veszik-e a konkurenciát, esetleg kevesebbet foglalkoznak a konkurenciával és többet a gazdák hatásköreivel, mozgásterével. Azt hiszem, hogy a bizottságnak több dologra kellene odafigyelnie, mert a az alapélelmiszerek volatilitása egyre inkább jelentős, a klíma változás kapcsán nagyon sok probléma merül fel, egyre több fontos probléma található a legkülönbözőbb területeken, aztán a spekuláció még mindig fennáll. Szeretném tudni, hogy ön támogatta minden olyan intézkedést a kapon belül, olyan intézkedéseket, amelyek a volatilitást, ezt a nagy mozgékonyságot próbálják csökkenteni, mert ez kihat a gazdák életére is természetesen. Köszönöm, Márk. Giancarlo Scotta, aztán Dorfman képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszterasszony, először is gratulálok az Dán soros elnökségnek a munkájáért. A, ez a szakbizottság, amelynek tagja vagyok, mindig jelentős együttműködést végzett a tanácssal és az érintett intézményekkel. Nagyon fontos szerepet játszottunk ebben a folyamatban. Most is szeretnénk azt, hogy a gazdáink hangját hallassuk itt a az Európai Parlamentben. Első alkalommal az Európai Parlament hála a Lisszaboni szerződésnek fontosabb szerepet kap közösségi szinten. Éppen ezért meg kell ragadni a lehetőséget arra, hogy az európai mezőgazdaságot tovább fejleszük egy intelligens, zöld mezőgazdaságot alakítsunk ki, de konkrét kérdésekről is szólni kell. A Dán elnökség biztos, hogy sokat fog megtenni a kap reformja területén is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lesz a mi mandátumunk szempontjából is. Dorfman képviselő következik, aztán Ignaz García Perez. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszterasszony, két pontról szeretnék szólni. A KAP reformja kapcsán, aztán majd a csomagról is. Már hallottuk, hallottuk azt, hogy egy sokkal egyenlőbb, kiegyensúlyozottabb elosztásra van szükség a pénzösszegek szintjén nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is, valamint például az exporta vonatkozólag is minden országban. Szeretnék egy példát is hozni. Az én országomban 22 régió van, és vannak olyan régiók, amelyek a támogatás, az első pillérből kapják, vannak olyanok, amelyek a másodikból, tehát ez egy katasztrofikus helyzet. Egy adott országon, államon belül ilyen nagyok a különbségek. Ami a zöldítést illeti, egyetértek azzal, amit Albert Dess mondott az előbb. Ezzel kapcsolatosan el kell gondolkodnunk azon, hogy nem kellene-e a már a második pillérben létező modellekről elgondolkodni. Azt hiszem, hogy a második pilléren belül még nagyon keveset tettek bizonyos államokban, 30-40 százalékosan költötték el csak a rendelkezésre álló pénzösszegeket, tehát itt kiegyenlítésre van szükség. Azt hiszem, hogy nem reális a környezettel kapcsolatos intézkedésekről beszélni. A minőségcsomaggal kapcsolatosan árnyékjelentéstevő vagyok, és úgy gondolom, hogy abszolút szükséges az, hogy a tanács végre elmozduljon az álláspontjáról. A triológus nagyon fontos. A gazdák számára fontos megtalálni a megfelelő megoldásokat. Első olvasat nem elég, egy második olvasatra van szükség. Aztán beszéltünk kisebb dossziékről is. Ezzel is egyetértek, én jó magam is jelentést Tevő vagyok, és minél hamarabb leszeretnénk zárni a kisebb dosszékat is. Köszönöm szépen, Herbert, Ignáció, aztán Dotz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony, szeretném megköszönni, hogy megjelent a szakbizottságunkban és remélem, hogy ez az energia, amiről ön tanúbizonyságot tett, megnyilvánul majd eredményekben is a munkájuk során, olyan eredményekben, amelyek előre mozdítják az európai mezőgazdaság ügyét, és hogy együtt tud majd működni a bizottságunkkal. Ami a kapreformot illeti, úgy gondolom, hogy nagyon széleskörű vitát folytathatunk, mindenki felvetné a saját kérdéseit, amelyeket már a korábbi elnökségeknek is felvetettünk, és a bizottságnak is, de röviden kell szólnom, és szeretném csak arra kérni, hogy a viták keretében és a munkájuk során az elnökség időszakában tartsa szem előtt a sokszínűséget. Európában nagyon sokféle helyzet jellemző a különböző mezőgazdasági térségekben más a helyzet Dániában, vagy az én hazámban, vagy más országokban, úgyhogy vegye figyelembe ezt a sokszínűséget Európában, sok kérdés szempontjából érvényesül ez, legyen az a, a közvetlen kifizetések kiosztása, vagy a zöldítés. Ezekben a kérdésekben is figyelembe kell venni a sokszínűséget. És természetesen egyetértek azzal az aggájjal, amelyet a szocialista koordinátor kolléga mondott el a finanszírozással kapcsolatosan, nagyon sok alkalommal felvetettük már ezt. Új kihívásaink vannak, és ezekkel nagyrészt egyben egyetértünk, a költségvetési vitában tudnunk kell, hogy támogatások nélkül nagyon nehéz felvenni a küzdelmet ezekkel a kihívásokkal, az új kihívásokkal. Ami a minőségcsomagot illeti, amiről Dortmán kolléga is beszélt, úgy gondolom, hogy az elmúlt néhány hónapban nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán, a korábbi elnökséggel is, a lengyel elnökség során, és remélem, hogy a Dán elnökség során is így folytatódik majd a munka, az első kapcsolatfelvételek megtörténtek. Előre haladott ez a munka, és gyakorlatilag elértünk arra a pontra, ahol a minőségbiztosítási rendszerek már formálódnak, és a 80%-ban megállapodtunk, és több alkalommal ejtettünk szót már a mennyiségi ellenőrzésekről is, és a tanácssal való egyeztetésben is biztosítani kell, hogy legalább folytatódjon ez az egyeztetés, és hogy tudjunk egyeztetni a tanácssal, és tudjuk, hogy mik azok a kérdések, amelyekben távolodunk, közeledünk. A minimum tehát, hogy fent tudjuk tartani a párbeszédet, a vitát. Első olvasatban egyébként nagyon nehéz lesz elfogadni ezt a jogszabályt, Szeretnénk tehát a meg az együttműködést fenntartani ebben az értelemben. Végül pedig eh, most nem a tyúkokról akarok beszélni, nem azért, mert nem érdekel az állatjólét ebben a, ebben a tekintetben, természetesen érdekel. Tudom, hogy a kollégám számára ezek nagyon fontosak, de én szeretnék most eh, a eh, juhokról beszélni. Különböző feltételeknek kell teljesülniük, elektronikus azonosításról is beszéltünk már, ez már egy korábbi kötelezettség, mint a tyúk tartás esetében. És úgy gondolom, hogy az elektronikus azonosítás tekintetében is ugyanilyen szigorral kell eljárnunk. Sok ország van, amely még nem tartja be a szabályokat, és ideje, hogy érvényesítsük ezeknek a szabályoknak az érvényesülését is. Köszönöm. Köszönöm. Dodds képviselő, aztán Garcia. Köszönöm, elnök úr. És hogy a többiek is a szakbizottságban szeretném megköszönni a miniszter asszonynak az előadását. Kicsit csalódott voltam, hogy nem beszélt részletesebben előadásában. Mi itt a szakbizottságban e, már nagyon sokat beszéltünk a kapról az elmúlt két és fél évben, és nagyon e, sok egyértelmű nyilatkozat volt. Most eljutottunk oda, hogy mindenki sokkal több ötletet, iránymutatást vár. Azonban szeretnék rátérni egy pár megjegyzésre, amit ön mondott. Beszéltünk az egyszerűsített politikáról az elmúlt években, az elmúlt hónapokban beszéltem a választókörzetem gazdáival Észak-Írországban. Ők úgy gondolják, hogy az bizottság álláspontja nagyon összetett, sokkal több adminisztrációt, sokkal több terhet vár el tőlük. Tudni szeretnénk, hogy a következő néhány hónap során a Dán elnökségnek milyen elképzelései vannak a kap egyszerűsítéséről úgy beszélünk erről, mint a, Holy, mint a Szent Grálról, de soha nem, is ismer, soha nem valósítjuk meg. Olyan kapra van szükségünk, amelyet egyszerű adminisztrálni, és amely nem helyez több eh, terhet a, eh, egy olyan iparágra, amelyet már halára szabályoztunk. Eh, ötleteket várok az elnökség részéről arra, hogy miként lehet a kapot egyszerűsíteni, ami a greeninget illeti, Önök azt mondják, hogy a zöldítés a jövő, jövő. Én azt szeretném tudni, hogy az általam képviselt gazdák is tudnék szeretnék. Önök azt gondolják, hogy ezek az intézkedések az egyes pillérhez tartoznak? Valóban azt hiszik, hogy a greening intézkedések elősegítik a jó környezetvédelmet? Vagy, hogy már tegnap is mondtam ebben a szakbizottságban, Szerintem nehéz lesz a gazdáknak, és Észak-Írországban, ahol kis gazdák, gazdaságok vannak, a e, termékformó e, kérdése gyakorlatilag e, munkanélkülivé teszi a mi gazdáinkat, hiszen ez nagyon elő, előíró jellegű intézkedés, és nem járható. Azt szeretném tudni, és az én gazdáim is azt szeretnék tudni, hogy vajon a Dán elnökségnek van-e valamiféle vagyarázata erre, hiszen a bizottság még ezt nem adta meg magyarázzák meg, hogy mi az állandó legelő. Ezek nagyon eh, fontos kérdések amelyek nagyon súlyosan érintik az északír parasztokat, eh, akikre további szabályozások várnak. Egyetértek önnel abban, hogy szerintünk is a mezőgazdaságot az exportnak kéne ösztönöznie, és új piacokat kell keresni, de szeretném tudni, hogy mit gondol arról, hogy vajon a kereskedelmi megállapodások, amelyet a bizottsághoz tető alá e, vajon a mezőgazdaság kárára kéne, hogy e, tető alá kerüljenek? E, gondolok itt a globalizációs alapra. És hogyha bevonjuk a gazdákat ebbe a globalizációs alapba, szeretnénk tudni, hogy vajon miért tárta szét a bizottság, amikor azt mondtuk, hogy a kereskedelmi egyezmények átadnak az európai mezőgazdaságnak. Szeretném tudni, hogy mit gondol erről a Dán elnökség. Itt most abba hagyom, bár nagyon sok mondatni valóban van, megbeszéltünk már néhány elképzelést a szárnyasok jólétéről is. Iránymutatásra van szükségünk az Európai Unióban, például a GMO, a génmódosított termékekkel kapcsolatban is. Nagyon kevés iránymutatást kaptunk még, és amiket kaptunk, amely azok nagyon nehezek, nagyon összetett kérdések, de nyilván ön meg fog felelni ennek a kihívásnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Herenc Garcia, aztán az alelnök. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszterasszony, köszönöm, hogy eljött ma délután ide hozzánk, és elmondta, hogy melyek a prioritások. A prioritások között ott van a közös agrárpolitika, valamint az állat jó létről szóló stratégia. Ez utóbbivel kapcsolatosan nem kell ostobaságokat beszélni. Egész egyszerűen tudományos érveléseket kell alkalmazni. Eddig mindig csak babonákról beszéltünk, és ezért kellett, tehát a babonák miatt kellett számos gazdaságnak bezárnia. Sok esetben babonák alapján hoztuk meg a jogszabályokat, alkottuk meg a jogszabályokat, és nem tudományos alapon. Ön a közös agrárpolitika reformjáról beszél, hát sajnos engem aggaszt ez a helyzet. Én egy olyan tagállamból jövök, ahol a kap jövője meg fogja határozni a gazdák és családjaik életét, tehát a gazdák jövője a tét a mezőgazdasági üzemek jövője a tét éppen ezért. Fontosak ezek a kérdések, ami a zöldítést illeti, a greening. Egész egyszerűen nem alkalmazható például az olaj bogyótermesztésben ugye nálunk nagyon sok olajbogyót termesztünk, éppen ezért ne csak Észak és Közép-Európára gondoljunk, gondoljunk egy kicsit Dél-Európa, dél-európai térségekre is, ami a, például az olíva olajat illeti. Két alap probléma van. Először is a referencia árak. A referencia árak elavultak már nem érvényesek, nem alkalmazhatók. Ez az, ezt az ágazatot a lehető legrosszabbul kezelték. És hogyha ö, feltesszük a kérdéseket, olyan válaszokat kapunk, amelyekkel nem értünk egyet. Nem lehet magánkezdeményezéseket előadni itt nekünk. Ha új kap lesz, akkor ne felejtsük el, hogy a különböző konkurenciát érintő hatóságok meggátolják a gazdák számára azt, hogy a gazdaságaikat fejleszék. Az én kollégám nincs jelen a halászati bizottságból, de ő foglalkozik, mint jelentéstevő a távol eső területekkel, és azt szeretné, hogy tárgyaljanak a pozai programról is, amely fontos program a Kanári-szigetek, Madeira és más távol eső területek számára. Elnök, köszönöm szépen. Paul alelnök következik. Köszönöm, és köszöntöm itt a miniszterasszonyt. Hogyha az állat jólétről és az antibiotikáról antibiotikum ellenállásról beszéltünk többször már ebben a bizottságon, úgyhogy átugrom ezt a kérdést. Annak ellenére, hogy az állatvédelmi stratégia előadója vagyok. Aggaszt engem ebben a vitában a bürokrácia kérdése. Attól félek, hogy egyre nehezebb, komplikáltabb rendszer teremtünk Eh, az a mi feladatunk és kötelességünk, hogy egyértelmű jogszabályt alkossunk, hogy a eh, gazdáinknak lehetősége legyen arra, eh, hogy gazdák maradhassanak, és ne váljanak titkárokká a bizottság terhei alatt. A más, másfelől félek én a következőtől is. Nagy cégünk lesz, nagy szükségünk lesz az egyes gazdáknak és innovátoroknak a mezőgazdaságban tudjuk, hogy sok, rengeteg innovációra van szükségünk, sok kísérletre, új technológiákat kell kidolgozni. El kell érnünk, hogy az, egyes, az egyéneknek lehetőségük teremtődik arra keleten és nyugaton, hogy kipróbálják saját elképzeléseiket, és ez ma a mai körülmények között nem lehet, hiszen erre nem lehet támogatást kapni, tudjuk azonban, hogy pénzügyi válságban élünk, banki válságban, amely hatalmas hatású, eh, amelyet a 30-as évek óta nem is láttunk. A legkisebb innovátor milyen eh, eh, gazdálkodónak lehet elfogadható feltételek mellett pénzt kölcsönözni. Itt van mit tennünk. Svédországban, az én hazámban a 80-as évek közepe óta volt e, egy úgynevezett garancia kölcsön nevű eszköz, amely egy garantált bankköncsök volt, elfogadható kamat mellett lehetett kölcsönt felvenni. Én hiszek egy ilyen rendszerben. Az ilyen rendszerek elősegíthetik a regionális politikákban a kísérletező kedvet is. Meg kéne próbálni valami hasonló rendszert fölépíteni a mezőgazdasági politikában is hadd, hadd mondjak két példát arra, hogy szerintem mire lenne szükség. Először is az egyik az állatvédelemhez kapcsolódik. Tudjuk, hogy felhasználjuk a tudományos bizonyítékokat, és hogy jó rendszert alkalmazunk a állat egészségügyben, és ez megkönnyíti a parasztok életét is, és jelentősen jobb minőségű terméket tudnak előállítani, ami a népegészségügyet is támogatja. Nagyon sok előnye van ennek, de hogyha egy új rendszert építünk ki, akár a szarvasmarha vagy sertés ter, ter, ter, ten, tenyésztésben, ez nagyon sok pénzt igényel, és hosszú távon fog csak megtérülni. Ennek a másik fele az, hogy a mezőgazdaság mindannyiunk felelőssége, a klímaváltozás, az energiafelhasználásban tudjuk, hogy van technológia, vannak ismeretek arra, hogy egész Európa mezőgazdasága önellátó lehessen energiafelhasználásban. Ha felhasználunk mindenféle biológiai hulladékot és trágyát ahhoz, hogy biogázt állíthassunk elő, vagy fűtést, vagy esetleg elektromos áramot bizonyos területeken, akkor megsporoljuk a fosszilis energia, energiákat, és csökkentjük a metán kibocsátást, és mindezt fantasztikus módon tudjuk elérni. Vannak tehát dolgok, amelyet újra végig kell, át, újra végig kell gondolnunk, és lehetővé kell tennünk felhasználását. Tisztább vagyok azzal, hogy én kicsit kívülesek a közös agrárpolitikáról szóló vitában, annak jelenlegi formájáról, de örülnék, hogyha lenne esélyünk arra, hogy kicsit szabadabban tudjunk gondolkodni, és egy kicsit jobban arra gondolhatnánk, hogy szabadságot és lehetőséget teremtsünk az innovációnak is. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, alelnök asszony. És Britta Rémelsz következik, aztán Sedemosz. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy beszélhetünk mindenről itt a mai nap során. Miniszterasszony, nagyon konzekvens a munkaprogramja, ambiciózus, és láthatóan a mezőgazdasági területen is egy többsebességű Európát látunk. Fontos az, hogy a különböző irányelveket végrehajtsák, ami a konkurenciát illeti. Ne felejtsük el, hogy vannak határidők is, amelyeket be kell tartani a különböző jogszabályok alkalmazása terén eh, vannak nagyobb problémák is. Vannak olyanok, akik eh, gyorsabban hajtják végre például az állat eh, jólétel, állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, vannak akik lassabban meg kell nézni, hogy hol vannak a problémák, vannak olyan gazdák, akik könnyen adaptálódnak, vannak olyanok, akik kevésbé, vannak, akik nehezebb helyzetbe kerülnek a verseny szintjén, ugyanis pénzbe kerül ö, megfelelni a normáknak is. Akik vállalják ezeket a pluszköltségeket, azoknak természetesen ö, azokat támogatni kell. Eh, abban, hogy hatékonyabban munkálkodjanak. Az innováció, a fejlődés hátrány Európa számára? Hát azt mondjuk, hogy új módszerekre van szükség, ezeket a módszereket alkalmazni kell. Persze, jó, de semmiféle szankciókkal nem szabad élni akkor Európában mert nem, fogjuk, nem fogunk tudni megfelelni a kívánalmaknak, és ez a gazdák számára sokszor hátrányos helyzetet jelent. Aztán beszélünk a költségvetésről természetesen, a pénzügyi helyzetről, de az is evidens, hogy a gazdáknak is tudniuk kell, hogy mi is a helyzet, hol is tartanak a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások. Van, aki egész egyszerűen nem tud várni. A tagállamok természetesen a kívánalmaikat közlik, de hogyha nincs megfelelő pénzügyi forrás, akkor hogyan lehet megvalósítani bizonyos kívánalmakat? Aztán vannak jogi problémák is. Mindenképpen tudni kell azt, hogy milyen típusú kapot szeretnénk a jövőben. Aztán ott van a környezettel kapcsolatos intézkedés, sek rendszere, a greening, a zöldítés, nem akarunk bürokráciát a, ezen a területen. Hogyha minden célkitűzés, akkor azt se felejtsük el, hogy a második pillér is létezik, amely egy nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, közös kritériumok is léteznek Európában, de a helyzet nagyon változik országonként. Vannak az újabb tagállamoknak a fejlettségi szintje más, mint a régebbi tagállamoknak, aztán más a helyzet északon, más a helyzet délen. Tehát ez szinte a kör négyes, tehát a, a kör négyesítése. Ezt is figyelembe kell venni. Persze beszélünk az újraelosztásról, a régebbi és az újabb tagállamok között, jó, ez is rendben van, aztán vannak olyan területek, ahol a kiigazításra még nem került sor, és ez problémákat okoz. Én pedig azt szeretném, hogy a ö, tanács végre csapjon az asztalra, és foglalkozzon a felmerült problémákkal és foglalkozzon a kiigazításokkal 2020-ig Németországban. Egy akcióprogramot dolgoztunk ki, nagyon vitatott ez a program, de természetesen önt nem le, miniszter az, hogy nagyon sok a munkája, nagyon sok a kívánalom, és remélem, hogy néhány célt meg is tud valósítani. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Frau minister, kære Velkommen til Europaparlamentet. Köszönöm szépen, miniszterasszony, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Hello, det tror jeg heller ikke selv. Du... Gondolom, hogy nem sokat fog aludni a, a csapata, ön sem szerintem a következő fél évben sok nehéz munka áll önök előtt. Igen, ambiciózus a programjuk. Ezt köszönjük, hiszen ezen a területen pontosan erre van szükség, ambiciózus programra sok különböző érdek feszül egymásnak, sok a véleménykülönbség is, és mindezek ellenére zöldebb és fenntarthatóbb mezőgazdasági politikára van szükség. Az elnökség hogyan gondolkodik az élelmiszer pazarlásról? Múlt héten elfogadtuk azt az állásfoglalást, hogy 2020-ra meg kell felezni az élelmiszerek pocsikolásának mértékét. Aztán beszélt az antimikrobiális rezisztenciáról is. Az elnökség erről hogyan gondolkodik? Az a tervük, hogy talán megtiltják, hogy maguk az állatorvosok értékesítsék az állatgyógyászati termékeket? Talán ez megoldás volna. Érdekelne, hogy hogyan gondolkodnak erről. Több kolléga beszélt végül arról, a problémáról, hogy mi történik, amikor az állatjóléti jogszabályokat a különböző tagállamok különböző ütemben hajtják végre. A Dán elnökség megpróbál-e a tanácsal majd egyeztetést nyitni arról, hogy a jövőben hogyan biztosítható az, hogy az Európai Uniós jogszabályokat gyorsabban hajtsák végre, és következetesebben a tagállamok az Európai Unió egészében. Ez nagyon lényeges, és nagyon sok olyan szabályozás van ezen a területen, amelyeket még nem tartanak be egyes tagállamok, nem is kevés tagállam. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon nagy szükség van erre a párbeszédre. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig jár képviselő következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a Dán miniszterasszonyt a bizottságunkban. Egy nagyon érdekes időszakot élünk, és remélem, hogy lefektetjük majd az új kap alapjait. Négy kérdésem lenne. Az első kérdés az az, hogy mikor kapjuk meg a szükséges információkat a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásokról mikor lesz valami konkrét, végleges kötelezettségvállalás a pénzügyi kerettel kapcsolatosan. Azt mondja, hogy egyszerűsíteni akarják az eljárásokat, hogy kevésbé legyenek azok bürokratikusak. Én is úgy gondolom, hogy ez a nagy prioritás mindig meg kell gondolni, hogy hol lehet egyszerűsíteni. Ami a harmonizációt illeti, bizonyos kollégák már beszéltek erről, és említést tettek arról, hogy milyen nagy különbségek léteznek a kap területén. Hatalmas különbségek vannak a közvetlen kifizetések terén, a az egyes tagállamokban. Mellesleg sokszor az az ember benyomása, hogy nem fejeztük be igazából korrekt módon még a még mielőtt az új kapot elkezdenénk. Lenne egy kérésem is, ami az állatok védelmét illeti, az jogszabályok végrehajtását illeti. Elméletileg ugye a, ezt a tyúk ketreces baromfi nevelést betiltották már. Azt is tudjuk, hogy az állatok 30%-a 30%-át úgy nevelik, hogy az nem felel meg a normáknak. Ez nagyon sajnálatos. Ugye hozunk egy irányelvet, egy jogszabályt, egymás után fogadjuk el ezeket az irányelveket és jogszabályokat, aztán nem hajtjuk őket, azokat végre. 12 éve fogadtuk el a jogszabályt, és még mindig eh, nem tartjuk tiszteletben, még mindig nem eh, hajtják végre. Eh, hogyan lehet biztosítani a biztonságot ezer Európai Unióban? Hogyan lehet a bizalmat biztosítani? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, köszönöm szépen az ön jelenlétét itt ma délután. Szeretném tudni, hogy mik lesznek a konklúziói, hogyha feláll ettől az asztaltól. Szeretném tudni, hogy hogyan fogja kéréseinket strukturálni. Ugye azt mondja, és ennek örülök, hogy a ö, hosszantartó zöld fejlődést szeretné elérni. Szeretném tudni, hogy Dániában hogyan is működik ez, milyen, mi a helyzet, a különböző rendelkezéseket hogyan hagyják végre. Egy kollégám felvetette már ezt a kérdést, de nagyon aggaszt bennünket a zöldítések kérdése, az első pillér, a második pillér. Szeretnék néhány pontosítást és részletet hallani mindenről. Aztán beszélt a fogyasztók védelméről is, az antibiotikumokra való rezisztenciáról. Konkrét módon szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket terveznek megtenni. a fogyasztók védelme szempontjából mit ö, kívánnak tenni annak érdekében, hogy ezt a, az antibiotikum rezisztenciát kezeljék a, az állatvédelem területén. Nagyon érdekes ez a téma, és ahogy hallja, nagyon sok mindenkit érdekel általánosságban is, és a kap keretén belül is. Én úgy gondolom, hogy az állatok védelme e, nagyon alapvető dolog, és aggasztó is a helyzet jelenleg. Én teljes mértékben egyetértek, százszázalékosan egyetértek azzal, amit elmondott, e, erre nem is térnék vissza, viszont a következőt szeretném még mondani, ami a tyúkketreceket illeti, aztán a sertés e, tenyésztést illeti. És más példákat is felhozhatunk, ugye nagyon sokat beszéltünk a költségvetésről is, de el kell mondani, hogy az adófizetők rendszeresen felrolják nekünk, hogy a jogszabályokat nem megfelelő jogszabályokat fogadunk el, és sok esetben a kap csődjéről beszélnek nem lehet új jogszabályokat elfogadni, hogyha a régieket nem hajtották végre, és azokat nem megfelelő módon tették. Mit kívánnak tenni az állatvédelem területén? A Lisszaboni szerződés rendelkezései kimondják azt, hogy tovább kell mennünk az állatvédelem terén. Nem tudom, hogy vannak-e terveik az intézkedések terén, ha igen, akkor mit terveznek? Η δουλειά και αποτελεσματική επίσης. Nagyon remélem, hogy sikeres munkája lesz az elnökség során. Azért kértem szót, hogy egy kezdeményezésről beszéljek, amiről még nem hallottunk. Véleményem szerint ennek e, e, szimtékein is értéke is van. A biodiverzitásról van szó, illetve ennek megvédéséről az Európai Unióban, amely az Európai Unió kulturális örökségét is támogatja. Van egy elképzelés, amely mindig is piszkált engem. A mi generációnknak megvan az a lehetősége, hogy mivel tízezer évvel, évvel ezelőtt megjelent a homo sapiens és átkerült a neolit korba, ő uralta a föld termék, terméseit és az állatok jólétét. Ezt a képességünket, ezt a hagyományt elvesztettük az évek során, és csak nagyon kis mértékében őriztük meg ezt a örökséget. A gazdák, a termelők már nem tudják ö, irányítani saját termelésüket. Nem jó örökséget adunk át a gyerekeinknek, nem tudjuk élvezni e, a földünk gyümölcseit, amit mindig élveztünk, a, a, a e, gyümölcsöket, zöldségeket, nagyon fontos kérdés ez, olyasmi, ami nem kerül mindig a napirendre. Miniszterasszony, ön azt gondolja, hogy elnöksége során meg tudja tenni az első lépéseket, hogy létrejöjjön egy magbank, amelyel megvédhetjük ezt a biodiverzitást? És ezt a nagyon sokféle növénytermesztést, amivel ma rendelkezünk. Köszönöm szépen. Bene. Rendben van, köszönöm szépen Spirosnak, és köszönöm minden kollégának. Kedves Mette, ahogy látod, nagyon nagy volt a vita. 19 kollega szólalt fel, amikor a tanácsnál üléseztek, akkor ti 27-en vagytok, és mi megpróbáltunk szintetikusak lenni. Köszönöm szépen, most pedig visszaadom neked a szót, hogy válaszoljál a felvetett kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szóltak ilyen sokan, mert nagyon lényegesek ezek a kérdések, és mindannyian nagyon fontos kérdéseket vetettek fel, akik felszólaltak és bizonyára ezekről a kérdésekről hosszasan vitatkozhatnánk, megoldást kell találnunk ezekre a problémákra. Én is említettem bizonyos kérdéseket önök is, ezekre közös megoldásokat kell találnunk. Úgy gondolom, hogy egy dolognak tudatában kell lennünk, most pénzügyi válságot él át Európa. Ez azt jelenti, hogy új megoldásokra van szükségünk, és számomra nagyon lényeges, hogy a megoldások előre mutatóak legyenek, előrelépést jelentsenek. Nem a tegnapi megoldásokra van szükségünk, hanem új megoldásokra. Melyek ezek az újszerű megoldások? Ezekről fogunk majd vitázni a következő időszakban. Merre tartunk, a világ merre tart, tudatában kell lennünk, és erről többen szóltak önök is majd valószínűleg elmondom a személyes véleményemet, de most elnökségi székből beszélek, és sokszor azt kell mondanom a dánoknak is, hogy ne várjátok, hogy én a ti érdeketeket képviselem majd Brüsszelben. Most elnökségként szerepelünk, és ez felelősség. Lojálisnak kell lennünk, közös megoldásokat kell találnunk, és nem a mi saját kérdéseinket kell előrevinnünk, és ezeket képviseltetni Brüsszelben. Sok szavazó nem ért egyet ezzel Dániában természetesen, de nekem ez a célom és ambícióm. Hogy válaszoljak a kérdésekre, Dánielval kapcsolatosan. Majd erre is kitérek, de nem ez a legfontosabb kérdés most. Globalizált világban élünk, és ehhez alkalmazkodnunk kell. Igen, importálunk élelmiszert, de exportálunk is. És az exportunk nagy része import alapú, és fordítva arra kell megoldást találnunk, hogy hogyan oldható meg, mit tehetünk annak érdekében, hogy tovább fent tudjuk tartani a mezőgazdaságunkat a globális piacon. Mi a mi termékünk, mit tudunk mi felmutatni, ez a kérdés, amit fel kell tennünk magunknak. Úgy gondolom, és az OECD közgazdászai egyetértenek velem, de lehet, hogy én értek egyet velük, ki tudja, hogy melyikünk volt először, vagyis, hogy a zöld gazdaság velünk marad. Nem tudunk alacsony fizetésekkel versenyezni a globális piacon, de magas minőséggel, jó állatjóléttel, fenntarthatósággal, innovációval valóban tudunk versenyezni új termékekkel. És természetesen fenntartható gazdaságra van szükségünk, és ehhez a kis gazdasági egységeket is létre kell hoznunk regionális szinten is, de akár mindkét szinten teljesíthetünk. Az is nagyon fontos, hogy többen megemlítették, egyenlőségre van szükség a végrehajtás során a tagállamokban, a végrehajtással kapcsolatosan sok kérdést felvetettek ma, de talán a leglényegesebb az, ami az állatjóléti szabályokhoz kapcsolódik. És teljesen egyetértek azzal, hogy a tanásban is folytatunk egyébként vitát a tojótyúk ketrecekkel kapcsolatosan, illetve a sertéstartással kapcsolatos új szabályok összefüggésében, ezek 2013. január 1-én lépnek életbe, és arról számolhatok be, hogy a bizottságot arra kértük fel, hogy nagyon szigorúan járjon el a tagállamokkal szemben, és ők pedig ma vagy tegnap délután azzal reagáltak, hogy már meg is kezdték ezt a munkát, vagyis kötelezettségszegési eljárást indítottak, jogi eljárást 14 tagállammal szemben a tojótyúk ketrecekre vonatkozó jogszabály végrehajtása kapcsán. Ez gyors lépés volt, januárban járunk, és már megkezdődtek ezek az eljárások. Ez annak köszönhető, hogy az állampolgárok valóban megkövetelik Európában az állatjóléti javításokat, a parlament is ezt követeli, a tanács is, és ezért ezeket végre kell hajtani. Azt is el kell mondanom, hogy úgy gondolom, hogy a jövőben talán az egyik legfontosabb válasz ezekre a kérdésekre az, hogy ha olyan jogszabályokat alkotunk, amelyek akár 12 évet idő igényelnek a végrehajtásban. Ezt azért tesszük, hogy a gazdálkodók hozzá tudjanak alkalmazkodni ezekhez az új szabályokhoz, az infrastruktúrájukkal és az eszközeikkel. Megkapták tehát az időt erre, de a jövőben állat jóléti jogszabályok területén különböző állomásokat kell majd meghatározni, köztes állomásokat, hogy ez a folyamat fokozatosan végre menjen, végbe menjen az országokban. Teljesen elfogadhatatlan ezzel egyetértek, hogy a különböző országokban és az országokon belül különböző feltételekkel versenyezzenek a gazdák, és az állatjóléti jogszabályok szempontjából is kiegyenlítetteknek kell lenniük a játékszabályoknak. Ez nagyon fontos kérdés, és azt is fontos kihangsúlyozni, Egyébként majd lesz egy konferencia az állatjólétel kapcsolatosan, és majd megvizsgáljuk a bizottság javaslatait az állatjóléti mutatókkal kapcsolatosan. Ez egy új megközelítés, vagyis hogy ne egy merev jogszabály rendszert alkossunk, amely csak a bürokráciát fokozza, hanem bizonyos kérdéseket fogyasztói szempontból is kezelhetünk. A fogyasztók is megkövetelik ezt, és kidolgozhatunk bizonyos mutatókat és hasonló megoldásokat. A Dán gazdák sertéseket szállítanak sok brit szupermarketbe, és emiatt hajtatják végre az állatjogléti szabályokat, amelyek szigorúbbak, mint nálunk, és ezért felára tudnak elérni. Ezek nagyon fontos kérdések. Miss Cassia arról beszélt, hogy tudományos eredményeken kell alapulni ezeknek a szabályoknak. Igen, és talán egy kicsit vissza is léphetnénk, és mondhatnék egy személyes véleményt is. Én a vidék, én vidéken nőttem fel, agronómus a végrezettségem, és korábban is dolgoztam már a mezőgazdaság és a fogyasztóvédelmi minisztériumban, majd parlamenti képviselőletem most miniszter vagyok, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdaságban éltem le az eddig életemet meggyőződésem, hogy az európai gazdák tovább tudnak lépni, képesek erre, és abban is hiszek, hogy az európai gazdák képesek lesznek arra, hogy hozzájáruljanak a társadalmaink fejlődéséhez, még a válság ellenére is. Ebben segítségre van szükségük, segítenünk kell nekik ebben, hogy ne a tegnapi módszerekkel dolgozzanak, hanem a holnapra, a jövőre tekintve tudjanak megoldásokat találni. Ez az én személyes megközelítésem, a saját hátteremből következik ez. Hiszek abban, hogy jövője van a mezőgazdaságnak, de a gazdáknak ebben segítségre van szükségük. Sokszor a dán gazdáknak is ezt mondom, nem mondják el, hogy elárultam hogy egy kis lögdösésre, noszogatásra van szükségük, de ez valóban előre mozdítja a dolgokat. Tehát, ami a konkrét kérdéseket illeti, és most megint elnökségi székemből beszélek, ami a javaslatokat illeti, Szeretnénk márciusban megindítani ezt a vitát. Nagyon fontos, hogy amikor az újraelosztásról beszélünk, ne csak az első pillért érintsük hanem a másodikat is. Mert ez a két kérdéskör kapcsolódik egymáshoz. Ez az egyik legfontosabb vita véleményem szerint. Aztán a zöldítéssel kapcsolatos vita is ott van, még sokan beszélnek az első pillérbeli zöldítésről, hogy ezzel problémák vannak, és úgy gondolom, hogy ez egy javaslat. Olyan javaslat is születhet, hogy ki bővítjük az első pillérben a zöldítési menüt, hogy több lehetősége legyen a gazdáknak a zöldítés megoldására. Itt nehézséget okoz az, hogy 27 különböző tagállammal dolgozunk, és ugyanazokat a zöldítési elemeket kell megtalálnunk a 27 tagállamokra, ahol mások a talajviszonyok, az éghajlati viszonyok, a kultúrák, a nyelvek, minden más és más, és mindig is együtt kell, hogy dolgozzunk. Ami azt jelenti, hogy közös alapokat kell eh, kidolgoznunk, többféle zöldítési lehetőséget kell felajánlanunk a tagállamoknak, hogy ezekből választani tudjanak számunkra, az elnökség számára az a lényeges, hogy a verseny ne sérüljön, ne torzuljon. Ez eh, alapvető követelmény. Ezek azok a viták, amelyeket lefolytathatunk, vagy akár beszélhetünk a tagállamok közötti támogatás megoszlásról sok képviselő beszél, beszélt a tagállamokon belüli belső szétosztásról, de ez nagyon nehéz kérdés, mert ezt maguk a tagállamok határozzák meg. Ez egy történelmi hagyományunk. Régebben minden tagállam maga döntötte ezt el, ezért ezen a területen nagyon nehéz változást elérni. Én legalábbis erre számítok, ilyen nehézségekre számítok. Az elnök egyetért velem, nagyon örülök. Minden esetre meg kell választanunk, hogy melyik csatát próbáljuk megvítani, megvívni. Sokan azt mondták, nagyon ambiciózus vagyok valóban. De ö, meg kell választanunk, hogy melyik csatába indulunk el. Több képviselő említette a biodiverzitás kérdését Véleményem szerint nagyon lényeges a diverzitás, és az örökségünk és a mezőgazdaság öröksége számunkra alapvető jelentőségű, hogy ápoljuk ezt az örökséget, és a hagyományaink, az értékeink, az életmódunk folytatódhasson, de a biodiverzitás is fennmaradhasson. És nem csak azért, mert aláírtuk az erre vonatkozó egyezményt, hanem azért is, mert ez mindannyiunk érdekében van, vagyis, hogy olyan életminőséget tudjunk kialakítani, ami ezen az országok között és országokon belüli sokszínűségen alapul. Ez a 7%-os zöldítés, ez is probléma bizonyos emberek számára, és erről is folyhat vita, elhangozhat az az érv, hogy mondjuk ne gazdaságonként, hanem régiónként kell elérni a 7%-ot, ez is egy lehetőség, hiszen akkor azok a térségek, amelyeknél nem tudják ezt elérni, máshol hozzák létre a biodiverzitást. Én nem mondom azt, hogy Írország egésze hagyja abba a termelést, és minden Németországban termel, ugye én kisebb régiókra gondolok, egy olyan kis ország, mint Dánia, mm, olyan esetekben, amikor például van nálunk egy kis folyócska, és rengeteg a csapadék, változik az éghajlat, mondhatnánk azt, hogy kezdjünk el csak legeltetni, hagyjuk abba a művelést, és megvan a 7%-unk, és jó szántóföldön tudunk majd eh, termelni. Ez csak egy felvetés, ez egy lehetséges megoldás, ami mentén ez a vita folyhat. A lényeges az, hogy eh, kezdjük el tárgyalni a bizottság javaslatát, és találjuk meg, hogy hogyan valósítható meg. Hogy ennek mi lesz a végeredménye, ez eh, a vitáink kimenetelétől függ. Én sem tudom, mi lesz a kimenetel, de mind mindent meg fogunk tenni azért, hogy közös megoldásokat találjunk, és a jövőt építő megoldásokat. És hogy fenntartsuk önökkel is a párbeszédet, hiszen ahogy a bevezetőmben elmondtam, most is elismétlem, nem csak arról van szó, hogy történelmi lehetőségünk van, hanem történelmi kötelezettségünk is, hogy közös megoldásokat találjunk az Euró- a mezőgazdasági reformmal kapcsolatosan. Ez kötelezettségünk, ez a szándékunk is, úgyhogy kezdjük is el a közös munkát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Mette. Nagyon-nagyon világos vita volt, természetesen sokan el fogunk gondolkodni mindezen. Köszönjük az őszintességedet, köszönjük a szaktudásodat az európai mezőgazdasággal kapcsolatosan. Köszönjük a Dán soros elnökségnek, hogy megtalálja ezt a közös alapot, amelyről beszéltél. Egy nagyon jó politikai vita volt, persze különböző pontokat hallottunk, állásfoglalásokat. Még egyszer köszönöm szépen. Két percre felfüggesztem a az ülést, elbúcsúzom a miniszterasszonyhoz, és aztán a két fennmaradó napirendi pontra kerül sor. Pas, hein. Et comme on n'a pas d'hiver. Euh... C'est ça. Donc c'est en fait visiblement un moucheron qui. J'ai pas Kollégi, Kedves kollégák, folytatnunk kell a munkát. Hogyha gyorsan dolgozunk, akkor előbb fogjuk befejezni. Punto 11 11-es napirendi pont az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői, Herbert Dorfman a vélemény előadója. A jelen jogszabályokat egyszerűsíteni szeretnénk annak érdekében, hogy világosabb helyzetet tudjunk kialakítani. Megadom a szót Herbert Dorfmannak, és hogyha a bizottság képviselői akarnak, ők is részt vehetnek majd. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatosan olaszul kell beszélni, mert 70%-a olasz az arom, az ízesített termékeknek. Mint szakbizottság egy véleményt kell kialakítanunk a teljes ö, javasolt szövegről. Itt az eredet védelemmel kapcsolatosan, az eredet árujelzésekkel kapcsolatosan. Szeretném azt is elmondani, hogy az ízesített borászati termékek három csoportba osztandóak. Az első a vermutok csoportja, 16 százalékos alkalotartalommal, aztán az ízesített borok 14,5%-os alkalomtartalommal, és aperitívek, amelyek bor alapúak. Tehát ezek a, ez a három csoport, ahogy már mondtam, elsősorban Olaszország, 60%-ban Olaszország termel, aztán Spanyolország, Szangriát, és van a Gruvain Németországban. Más termékek nem is léteznek Európában. A jelenlegi rendelet módosításával kapcsolatos javaslatok hát nem igazán drámai jellegűek. A módosításoknak van egy része, amelyeket már más területeken is ismerünk a Lisszaboni szerződés értelmében Persze vannak olyan területek, amelyek politikailag nehezebbek, mert itt sok olyan kérdés van, amely a delegált aktusokhoz kapcsolódik. Majd meglátjuk, hogy hogyan is lépünk fel. Ami a technikai dolgokat illeti, csak is alkohol hozzáadásával lehet ízesített borászati termékeket előállítani. A magas technológiát természetesen alkalmazni kell a fagyasztástól kezdve más technológiákig. Aztán vannak politikai jellegű aspektusok. Az alapbornak, asztali bornak kell lennie, európai bornak kell lennie, egy olyan bornak kell lennie, amely jogi szempontból európai bor, persze importbor is lehet, amelyeket Európából, de nem közösségi országból hozunk be. Az eredeti jelzés fontos az ízesített borászati termékekre vonatkozólag is, és hogyha az ilyen típusú borászati termékek termelését látjuk, akkor azt látjuk, hogy a nagy ipar ö, foglalkozik ezekkel, elsősorban például a Martini, tehát nagy cégek. És kevésbé veszik figyelembe a földrajzi jelzőket, az ízesített borászati termékeknek a recept alapja nem nyilvános, tehát soha nem hozzák nyilvánosságra annak érdekében, hogy mások ne tudják lemásolni Ugye ott van a sangria, vagy a glühwein, nek is megvan az eredet védelme. A természetes borokhoz sok esetben nagyon hasonlítanak ezek az ízesített borászati termékek, a, az eredetvédelem, földrajzi jelzések nagyon fontosak e, ezen termékekre vonatkozóan. A bizottság javaslata a politikai szempontból is elsősorban a Lisszaboni szerződésnek megfelelése foglalkozik majd. Köszönöm, köszönöm Herbert Dorfmannak, most pedig a képviselők kapnak szót. Heranz Garcia képviselő Először. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Dortman úrnak a bevezetőjét, a bizottsági kezdeményezés felvezetését, és hogy pontosabban lássunk a definíciókban, a címkézésben, ez a célja a jogszabályjavaslatnak ezen a területen, az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzőinél. Ezek olyan kategóriák, mint ízesített koktélok és italok, ezeket felül kell vizsgálni. Az én hazám szempontjából ott nagyon jól fogadták ezt a javaslatot. Elsősorban ez Olaszországot, Franciaországot és Spanyolországot érinti egyébként, és én egyetértek, hogy a jogszabály egyértelműsítésére van szükség ezen a területen is. Ezzel együtt módosításra, technikai módosításra van szükség, néhány kisebb módosításra, hogy pontos legyen a jogszabályból, hogy az hogyan határozzák meg a termék családokat, illetve a, az alkohol tartalom hogyan határozódik meg. Ezt az ágazat is kérte, ezeket a technikai módosításokat kértem megragadva ezt a lehetőséget. Köszönöm. Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht gehört. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, danke. Elnézést, elnök nem hallottuk a mikrofonja ki volt kapcsolva. Köszönöm Dorfman úrnak a jelentést. Vannak tartalmi kérdéseim. Átolvastam a dokumentumot, nagyon tartalmas. Ha jól értettem, Dorfman úr azt mondta, hogy azt javasolja, hogy ennek a javaslatnak csak egyes részeit akarhatjuk megváltoztatni, hiszen a célkitűzések és az elvek, <clears throat> alapvető rendelkezések e, az ízesített e, borok tekintetében e, az eredeti jelölést a jogszabályalkotó fogja meghatározni. Én azt mondom, hogy az Európai Parlament jogszabályalkotó, hiszen az együttdöntési eljárásban részesek vagyunk. Ha megnézi a 14-es cikket, ott van valami, ami megütötte a szememet a nemzeti elő, előzetes eljárátok. Itt azt írja, hogy a, a tagállamok visszautasíthatják a földrajzi jelölését, a jelöl, jelölést akkor, hogyha erre nincsen döntő érvényű szabály. Ez a dokumentum több kérdést vet fel. Megkérdezhetném öntől, hogy mi az alapvető újdonság ebben a dokumentumban a földrajzi jelölést és a hasonló rendelkezéseket illetően. Vannak újdonságok az új borpiaci rendelkezésből. Kérem, magyarázza el, hogy miről van itt szó. Technikai rendelkezésekről, a, de, a delegált aktusok megvalósításáról. Hogyha tudjuk ezeket a részleteket módosítani, akkor kérem mondja meg nekünk a 14-es cikkben például, amely megállapítja a különleges rend követelményeket. Miről van itt szó? Vajon e, vonatkozik-e a borpiaci rendelkezésre is, borpiaci rendre? Vagy ez valami ö, ö, teljesen új, ö, e, amelyre a parlamentnek nincs jogosultsága? Köszönöm, most pedig Spiros Danelis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslat megfelel az irányvonalaknak. Azt hiszem, hogy fel kell hívni a figyelmet a fontosságára ezen borászati termékeknek, az ízesített termékeknek. Ez valami nagyon fontos dolog, mert biztosítani kell a forgalmazását a, ezen termékeknek európai szinten. Ez egy pozitív dolog. Tehát a technológiai fejlesztésre is utalni kell az utóbbi néhány évben a minőség garanciára, a versenyképességre, és azt hiszem, hogy az is nagyon hasznos megemlíteni, hogy ami a fogyasztókat illeti, garantálni kell mindenképpen a minőséget és az információt, információkkal kell ellátni a fogyasztókat a hagyományos mm, termelési viszonyokról, feltételekről és arról a területről, ahonnan származik ez a termék. Köszönöm. Nagyon jó, köszönöm szépen. A bizottság képviselőjét kérdezem, Zorilla doktor hogy ha itt van, akkor szóljon. I just uh, wanted to... Igen, az volt csak a célom, hogy tovább hangsúlyozzam azt, amit a görög képviselő úr mondott. A fő célja a jogszabálynak, hogy frissítse a nagyon régi jogszabályt az ízesített borászati termékekről, és azt akarjuk biztosítani, hogy több mennyiségű bort, nagyobb mennyiségű bort használhassanak fel ilyen termékekre, és a definíciók meghatározása jobban megfeleljen a piaci igényeknek, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb az alkoholszint, ezért alakítottuk ki ezt a javaslatot. Azzal összhangban, amit a tagállamokkal és az érdekeltekkel, az iparák képviselőivel egyeztettünk, a fő cél tehát, amint említettem, hogy a piaci igényeknek pontosabban megfeleljünk, és hogy elősegíthető legyen, hogy ilyen termékek előállítására nagyobb mennyiségű bort használjanak fel. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Köszönjük szépen a bizottság képviselőjének. Nem még valaki akar szólni, mielőtt Visszaadnám a szót Herbertnek. Klassz képviselő asszony. Igen, szeret... A bizottságnak szeretnék egy kérdést feltenni. Ez az egész jelentést elküldték a parlamentnek. Az egész jelentésről vitatkozhatunk, vagy csak a módosításokról? Alapvetően megváltoztatja ez a rendeleteket, és nem csak kis rendelkezéseket módosít. Az ízesített italokat különféle bor termelő területeken állítják elő. Ez azt jelenti, hogy meg, fel, meg kell felelniük a címkézési szabályoknak, és nagyon alaposan fel kell tüntetniük a földrajzi származást. Mi a jelentősége annak, hogy palackozták akárhol? Le kell írni, hogy hol palackozták. Azt szeretném tudni, és nyilván ön is meg tudja erősíteni, hogy vajon az egész dokumentummal foglalkozunk? barola, barola. Most pedig még a bizottság képviselője kap szót, aztán Dorfman képviselő zárja le majd. Van egy elem ebben a tervezetben, amely új a rendeletek kapcsolatosan, a régebbi rendeletben semmiféle utalás nem volt a névjelölésekre. Most a TRIPS eh, megállapodásban és más rendeletekben eh, megvannak a címkézések, a földrajzi jelzések, borra vonatkozólag eh, és más termékekre vonatkozólag a szabályainkat a földrajzi jelzésekkel kapcsolatosan az ízesített brászati termékekkel is vonatkoztatni kell és harmonizálni kell más jogszabályokkal. Hogyha felteszik a kérdést, hogy itt intervenniálni lehet-e, akkor kérem a, akkor azt mondom a parlamentnek, hogy igen. Ahogy mondtam, alapvetően itt egy, a régi rendeletet kell módosítani, és meg kell határozni bizonyos megfogalmazásokat, definíciókat. Itt van velem a főigazgatóságról egy jogász, talán ő is segíthet ebben, tehát, hogy mindaz, amit elmondtam, így van, -e? így van. Köszönöm. Herbert, vond meg a konklúziókat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Nem voltam elég pontos talán, és válaszolnék Klassz asszonynak. Ez a dosszié egy kicsit különleges, mert két részből áll, amelyek különböző hatáskörökhez tartoznak. Az első rész az a különböző termékek típusával kapcsolatos. És itt Bartolozzi úr foglalkozott, volt az illetékes, itt ül a hátam mögött, tehát nekünk is véleményt kellett mondanunk. Aztán van egy második rész a földrajzi áru jelzésekkel kapcsolatos. Itt az együtt döntési eljárásban nekünk is hallatni kell a hangunkat. Tehát van-e új dolog a rendeletben? Azt hiszem, hogy a bizottság képviselője erre válaszolt, én ez nem teszek semmit hozzá. Az utolsó kérés pedig az, hogy akit érdekel a téma, lépjenek velem kapcsolatba, és tegyenek javaslatokat nekem, hogy kialakítsa a parlament az állásfoglalását. Elnök, köszönöm szépen, most pedig átérhetünk a napirend utolsó pontjára. Itt, vagyunk, itt van az elnöki asztalnál a FAO tanácsának független elnöke, Luc Guyot úr, aki az élelmiszer, élelmiszer és élelmiszerbiztonságról fog beszélni. Kérem, elnök úr, ahogy Ön is tudja, a mi bizottságunk az Európai Parlamentben számos alkalommal elmondta a véleményét az Európai Élelmiszer Biztonságról. Tehát azt mondtam, elnök úr, hogy a mi szakbizottságunk és az Európai Parlament számos esetben elmondta már a véleményét az élelmiszer biztonságról európai szinten és globális szinten is. Tudjuk azt, hogy a lak, világ lakosságának száma már lassan 7 millió után már 9, 7 milliárd után már 9 milliárd lesz, és a mi jelentésünkben is, amelyet már megszavaztunk, a 2010 decemberében itt a bizottságban volt szó az élelmiszerbiztonságról Európában, arról, hogy mennyire fontos a magas minőségű, jó minőségű élelmiszerek termesz, termelése, ahogy ön is tudja, a, a jogalkotási mandátumunk második részében nagyon sokat foglalkozunk az élelmiszerbiztonsággal, és nagyon nagy figyelemmel fogjuk hallgatni az ön előadását. Meg is adom önnek a szót azonnal, Gülyó elnök úr, és aztán biztos, hogy érdekes lesz a vita is a beszámolója után. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, alelnökök, a bizottság képviselői. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy lehetőségem nyílik ma itt arra, hogy erről nagyon fontos témáról beszéljek önöknek. Itt az élelmiszerbiztonság világkormányzása a tét. Nagyon fontos a természetesen a vidékfejlesztés is, valamint a halászat, ugyanis az élelmiszerbiztonsági politikától nem választhatók el ezek a területek sem. 191 tagja a FAO-nak választott meg engem 2009. novemberében, az, e- akkor volt az első mandátumom, és már az első mandátumom során egy évvel ezelőtt ellátogattam az Európai Parlamentbe, és önök közül is sok képviselővel találkoztam. Akkor az első eszfecserére került sor, és nagyon fontos volt ez az együttműködés a FAO és a parlament között. Az utóbbi 12 hónapban nagyon sok új fejleményre került sor, éppen ezért a mai találkozónk is nagyon időszerű két okból is már csak azért is, mert a, a FAO-ban, Rómában is új fejleményekre került sor, és szeretnék információkkal élni. Tudjuk azt, hogy az Afrika szarva térségében ismét felütötte fejét az éhínség elég jelentős szinten, és a 2011-es év is bebizonyította azt, hogy a, az élelmiszerbiztonság még hosszú ideig fontos szerepet kell, hogy játszon a nemzetközi agenda, agendán. Nagyon sok más elem mellett, tehát ez is egy fontos elem. Azért maradjunk optimisták, szeretnék emlékeztetni arra, hogyha nem sokára 9 milliárdan leszünk 2050-ben, akkor el kell mondani, hogy 1950-ben még csak két és fél milliárd ember volt a Földön, 1950 és a mai dátum között több mint 4 milliárd emberrel gyarapodtunk a világban. Tehát mindehhez adaptálódni kell. A g 20 mellesleg nagyon jól megértették mindezt, és a novemberi állam és kormányfők csúcs találkozóján egy specifikus akciótervet fogadtak el. A Agri szakbizottság a parlamentben szintén jelentős módon részt vesz ebben az új folyamatban, és a múlt héten Strasbourgban számos új jelentést fogadtak el, például a mezőgazdasági input témájában, az élelmiszer pazarlás, a biocidek és más területeken az éhínség a világban ugye nem csak egy e, európai kérdés, ha bár Európában talán kevésbé e, fontos, de Európában is e, létezik. Rómában a legfrissebb fejlemény az az, és ez kihat majd a szervezet hatékony munkájára is, hogy egy új főigazgatót választottak meg január 1-ével, és ez pedig José Graciano da Silva, brazil személy. Az új főigazgató első nyilatkozatai is arra mutatnak rá, hogy mindenképpen kultúra változásra van szükség, a FAO keretén belül is vissza kell állítani a bizalmat belső szinten is, csak úgy, mint a partnerekkel, és meg kell valósítani a 2008-ban elfogadott reformtervet. Mindenki nagyon jól tudja az, hogy a legjobb struktúraváltások is csak akkor működnek, hogyha teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az adott projekt mm, mellett, és az új főigazgató mindenképpen egy dinamikusabb változást és folyamatokat akar elindítani. Ami a világ élelmiszerbiztonsági tanácsának a reformját illeti, látjuk azt, hogy van egyfajta decentralizációs folyamat, amely megfelel a regionális konferenciáknak, és ez egy új kormányzati folyamatot jelent. 2012-ben az új főigazgató le kell, hogy zárjon bizonyos munkafolyamatokat, és új elemeket kell, hogy kialakítson az éhénység elleni harc szintjén. E, E, ilyen szempontból az együttműködés a dél-dél között arról szólnak, hogy öt fő tengelyét kell kialakítani a FAO stratégia keretén belül. A múlt héten melesek tárgyaltak a FAO és az Európai Unió képviselői. Be kell vonni ebbe a munkafolyamatba a civil társadalom képviselőit, valamint a szövetkezeti ágazatot. 2012 lesz a szövetkezetek nemzetközi éve, és a FAO meg fogja ragadni ezt az alkalmat hogy jobban bevonja a különböző szereplőket a közös gondolkozásba. Ami a kommunikációt illeti, mind a kifelé való kommunikáció, mind pedig a belső kommunikáció terén szintén új fejleményekre van szükség. Csak úgy, mint olyan alapterületeken, mint például a jog az élelmiszerekhez, amely Rómában szintén megvitatásra kerül 2012 során. Egy jobb együttműködésre van szükség az, az ENSZ különböző ügynökségei között is. Fontos az együttműködés a különböző világszervezetekkel és olyan struktúrákkal, amelyek a szegénység ellen harcolnak. Ez az egész mozgalom már elindult, de ezt fejleszteni kell, erősíteni kell. Nagyobb szinergiára van szükség a nehéz gazdasági helyzetben fontos az, hogy hatékonyabban működjünk a különböző térségekben, mert csak így lehet elérni a sikert. Graciano da Silva fő igazgató úr nem sokára meg fogja látogatni az Európai Uniós intézményeket. Az Európai Unió a FAO-nak az egyes számú partnere. A FAO-nak, a FAO 42 százalék a, a költségvetésének 42%-a ezekből az uniós országokból érkezik. Én informális, inform, informális gondolatokat akartam elmondani a, az itt jelenlévő képviselőknek. Ahogy már mondtam, a múlt évben Strasbourgban két fontos tengelye lehet a fejlesztésnek a kapcsolatok szintjén. Az első az, hogy egy közös gondolkozást kell kialakítani az élelmiszerbiztonság problématikája terén. Aztán az elemzések cseréje fontos, az csere fontos. Hogy csak egy példával éljek, a közös agrárpolitika és annak megvalósítása, végrehajtása kapcsán is világossá vált az, hogy nagyon sok mindent lehet regionális szinten is megvalósítani, a fejlődő országokban is, ami a 2013-as 2013 utáni kapot illeti, azt hiszem, hogy fontos lesz jobban elmagyarázni az unión kívüli országoknak is, hogy miről is szól ez a kap. Továbbá fontos a különböző mandátumok és szerepek megoszlása is, a tanács, a bizottság, a külügyi szolgálat és más szereplők között természetesen meg kell ismertetni ezzel az intézményes rendszerrel a, azokat az országokat is, amelyek nem uniós országok. Ami az úgynevezett bolygó mezőgazdasági parlamentjét illeti, ezt kell megvalósítani. Ezt a kifejezés Michel Barnier biztos használta. Ez azt jelenti, hogy egy aktívabb jelenlétre van szükség, mert az Európai Unió csak úgy, ahogy már a múltban is bebizonyította, akkor, amikor a 2008-as reform programját elfogadta, tehát az Európai Unió két funkciót is elláthat. A regionális csoportok között közvetítőként járhat el, valamint multilaterális szinten is új gondolatokkal, közös gondolatokkal élhet. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek is egy új hatásköre van az együttdöntési eljárással, és ez azt jelenti, hogy folyamatosan együttműködhetünk, mert mindez nagyon fontos a világ egyensúlya szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm, hogy meghívtak, hogy szóljak itt önök előtt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon fontos beszámolót a FAO elnöke részéről az élelmiszerbiztonság területén. Az élelmiszerbiztonságra nagyon oda kell figyelnünk, mert ez a téma közösen, szorosan kapcsolódik a kaphoz is. Köszönöm szépen még egyszer Gülyó úrnak, most elkezdjük a vitát. Először Karon képviselő kap szót, aztán majd Szikerszki alelnök. Köszönöm szépen, elnök úr! Én egyetértek azzal, ami elhangzott, különösen azzal a megjegyzéssel, hogy egy kettős üzenetre van szükség, nevezetesen ugye aggasztó az a helyzet, ami az elkövetkező években kialakulhat az élelmiszerbiztonság területén, másrészt pedig Ugye megvan annak a reménye, hogy megvan a kapacitás arra, hogy e, az ilyen típusú problémákat kezeljük. A múlt héten elfogadtunk a parlamentban egy jelentést az élelmiszer pazarlásról. Szeretném tudni, hogy ebből a szempontból van-e, létezik-e a FAU-nak valamilyen kezdeményezése, és milyen prioritásai vannak a nagyon bonyolult, átfogó stratégiájában e, témát illetően, mert én nekem az a benyomásom, hogy ezekben az években ezt a témát egy kicsit úgy part mentén kezelték csak néhány karitatív szervezet foglalkozott vele, de nem egy fontos nagy kérdésként tekintették, pedig ez része a fejlődésnek is, és éppen ezért nagyon sok neg- neg- negatív aspektusa is volt. Ugye beszélünk az élelmiszer, a, az a fogyasztható élelmiszerek pazarlásáról Ugye van a világnak a gazdagabb része, mondjuk így, ugye Európában több mint 80 millió ember szegénységben él és alultáplált, de ugye van egy jelentős pazarlás is a déli országokban is, tehát ez egy olyan téma, amit közösen kell mindenképpen kezelni a FAO és a parlamenttel együtt. Van-e tehát kezdeményezés, van-e valami szándék ezen a területen? Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönjük eh, Karun képviselőnek. Így a, eh, az elnök úr eh, megismerheti ezt a jelentést is, amelyet nagy többséggel elfogadtunk a múlt héten Strasbourgban az élelmiszerpazarlásról. Most pedig a Szikierszki alelnök úr kap szót. Köszönöm szépen. A globalizáció folyamatai arra mutatnak rá, hogy az emberek és a pénzügyi piacok nagyon komolyan dolgoznak olyan szabályozásokon, amelyek globális hatályúak. Európában már körülbelül egy éve működik egy tőzsdei és banki felügyelő hatóság. És van arra is kezdeményezés, hogy globális intézkedéseket tegyünk. Ott van ugye az, az FAO is, ami egy szakosodott intézmény, rengeteg tapasztalatot halmozott fel. Története során nagyon fontos szerepet töltött be a szegénység és az alultápláltság elleni küzdelemben. Nem gondolja-e úgy, hogy új megközelítésre van szükség a jelen körülmények között, és hogy gondolja, hogyan alakulnak majd a fejlesztési trendek, már ami a mezőgazdasági termékek alakulását, termelés alakulását, illetve strukturális és térbeli rendezés szempontjából is. Milyen fajta termelésre számít, milyen élelmiszereket termelnek majd elsősorban, és változik-e a fogyasztási modell? Mit lehet tenni, hogy korlátozzuk a spekulációs, spekulatív tőke jelenlétét az élelmiszerpiacon, elsősorban a gabonapiacon. A 2007-8-as válság, az a fajta élelmiszerválság, amit Európa annyira nem érzett meg, nagy hatást gyakorolt globális szinten. Lehet, hogy ez nem csak objektív körülmények, hanem spekulatív tevékenység eredménye is volt. A jelenlegi válság globális válság. Ez hogyan kapcsolódik a, az élelmezés biztonság kérdéseihez? És milyen intézkedéseket tesznek a különböző régiókban? Tudjuk, hogy az Egyesült Állam más megközelítést fogadott el, Ausztrália, Új-Zéland egy másik megközelítésben működik, és megint más az európai megközelítés. Elnézést, hogy ezt kell kérdeznem, és hogy ilyen sok kérdést kell feltennem. Ezek lehet, hogy inkább észrevételek, mint kérdések. Beszéltünk a kereskedelem felszabadításáról is. Nyilván a szabad kereskedelem mindannyiunk előnyét szolgálja, hiszen ez javítja az élelmiszerellátás biztonságát, de nyilván nemzetközi normákra, elvárásokra van szükség. Ez mindenképpen egyfajta alkú. Hogyha nem kiegyenlítettek a feltételek, akkor lesznek vesztesek is sajnos. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szikieszki alelnök úr. Bolvé alelnök úr következik. Lük én ismerlek, tehát nem azt mondom, hogy Gülyö úr, mi nagyon régen ismerjük egymást, tehát Lüknek nevezlek és tegezlek. Így talán szimpatikusabb mindenki számára. Igaz az, hogy egy elég bonyolult helyzetben vagyunk nemzetközi szinten, te ezt nagyon jól tudod, el is mondtad, általánosságban utaltál rá, Két, két nem, három kérdést szeretnék feltenni neked. A ö, VTO még mindig egy probléma, mert a tárgyalások nem voltak sikeresek. Mi várható ma? Elképzelhető-e, hogy egy újfajta módozatot találunk, ehelyett a nagyon elavult, arhaikus helyzet helyett, ami a, amit a VTO képvisel, hogyan lehet ebből az egész helyzetből kilábalni, annál is inkább, mert multilaterálisan nagyon sok a probléma a gazdák számára, fontosabb a gazdákot gazdákat megvédeni, mint a kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkozni, a Mercosurral. Tudjuk azt, hogy a gazdák számára fontos az adaptáció, a szolgáltatások az ipari ágazatok között, aztán másodszorban a FAO sokat foglalkozik a land grabbing el, amit tehát angolul land grabbingnek neveznek, tehát a földek megszerzésével. Ez a téma számos térségében a világnak egyre több problémát okoz, nem csak Afrikában, hanem Dél-Amerikában is. Vannak problémák az állampolitika, vagy a vállalati politika és a gazdák között a különböző mezőgazdasági élelmiszer termelés szintjén említést, említést tettél a dél-dél együttműködésről. Ez egy nagyon kívánatos dolog, hogy kontinentális pólusokat hozzunk létre, regionális politikákat, alakítsunk ki a mezőgazdaság terén, hogyha ezt egy kicsit részletesebben elmondanád. Köszönöm. Köszönöm. Bovi alelnöknek Martin Osling következik. Ja, ich kann mich äh, anschließen an dem, was mein Freund Bové gesagt hat. Ich glaube. Köszönöm. Buvi úr utolsó szavaitól szeretném folytatni ezt a gondolatmenetet. A mezőgazdasági termelés egész kérdéskörére nagy hatással van a bioüzemanyagok termelésének kérdése. Az előrejelzések szerint 30 millió hektárnyi területre lesz szükség a bioüzemanyagok előállítására, nehogy nem is említem a biogáz előállítást, ami Németországban már nagy mennyiségben zajlik. Ez vagyis ez kockázatot jelent, hiszen ma 7 milliárd, 30 év múlva 9 milliárd embernek kell élelmiszert biztosítani, hogyha terjed a bioüzemanyagok termelése, erre nem lesz elégséges földterület. Ez valóban koherens megközelítés. Beszéltünk arról, hogy az úgynevezett föld, termőföld megszerzés folyamata zajlik a világ különböző részein, és vagy élelmiszer, vagy pedig bioüzemanyag előállításra használják fel az a rendelkezésre álló földterületeket. Az európai mezőgazdasági politika nagy hatással van a jövőben az élelmiszerellátás biztonságára. Mit érhet el a mezőgazdasági politika ezen a területen? Független tanácsadóként milyen tanácsot adna nekünk ezen a területen? környezetbarátabb megközelítést szeretnénk kialakítani a mezőgazdaságban. Én ezt jó magam támogatom. Ön mit gondol róla? a mezőgazdasági jelentések mennyiben alapozzák meg eh, az önök javaslatait? Ez a fő adatforrásuk, vagy eh, azt szeretnék, hogy eh, a, az iparosodott országok többet importáljanak. Hogyha kevésbé fejlett országokban nem így szeretnék fejleszteni a mezőgazdaságot, nem pedig az ipari tevékenységet, és ez nem súlyosbítaná még tovább a piaci liberalizálás hatásait. Több országban, különösen Afrikában elszigetelődéshez vezetne ez, hiszen nem tudnak hozzáférni a világ piacaihoz. Martin. Köszönöm, Martin. Mert meg Guinness asszony és polák Agnew Köszönöm, rövid leszek. Érdeklődéssel hallottam, amikor bejöttem az ön megjegyzését az Európai Unió szerepéről, és arról, hogy nem tölti be a szerepét az F, a FAO-ban, és hogy miként tehetnénk többet ezen a téren. Beszélne egy kicsit erről, Öm, hogy látja, mi miként tudnánk a helyzeten javítani, és ennek milyen következményei lennének, hogyha az Európai Unió fontosabb szerepet vállalna. A második kérdés, én megnéztem a FAO honlapját, és a, a felsorolt kérdésekkel mi foglalkozunk itt Európában is, a klímaváltozásról, a termelői szervezetekkel. Az F, a FAO-ban önök a fejlődő világgal kapcsolatban foglalkoznak ezzel, de ez a lényeg a mi kapreformunknak is. Tehát nagyon sok a közös érdeklődési terület a gazdák között éljenek ők a fejlett vagy fejlődő világban. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy az elmúlt pár évben kollégák támogatásával gyakran elmondtam, hogy a mezőgazdasági fejlesztés nagyon fontos azokban az országokban, ahol élelmiszerhiány van, és ahol a mezőgazdasági területek termelésében eh, a népesség 95%-a nem jut hozzá megfelelő mennyiségű élelmiszerhez. A bizottság eh, irányt változtatott már a fejlesztési segélyekben, hogy elismerje a eh, mezőgazdaság támogatásának nagyobb szükségességét. Nagyon örülnék, ha elmondaná, hogy miként tudnánk a politikai részvételünket fejleszteni a FAON belül, és kérem, hogy azt is mondja el, hogy milyen következményei vannak, hogyha nem teszük ezt meg, hiszen ezzel is fontos üzenetet lehet közvetíteni. Köszönöm szépen, és e, nagyon nagy örömmel látjuk Önt a szakbizottságunkban. Betsy Myron. Agnew. Agnew képviselő. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nem én vagyok az egyetlen, aki um, meglátta az iróniát az elmúlt két vitában. Egy órával ezelőtt arról beszéltünk, hogy mi a legjobb módja annak, hogy a mezőgazdasági területeket kivonjuk az élelmiszertermelésből. Most pedig élelmiszerbiztonságról beszélünk, e, bár nagyon sokan éheznek az Európai Unióban. Lehet, hogy a tolmácsolás hibája volt, de az elmúlt 20 percben hallottam azt a megjegyzést, hogy az Európai Unióban 80 millió ember alul, táplált. Lehet, hogy 8 millió volt, nem tudom. Lehet, hogy a tolmácsok vagy az előadó tudja, hogyha tényleg 80 millióról van szó, és tényleg az Európai Unióban élnek, akkor nagyon furcsán határozunk meg az al- alultápláltságot. Ez azt jelenti, hogy 25 mérföldnél messze vagyunk egy McDonald's-boltól, hiszen Eh, az Európai Unió lakosságának 30%-ában ez nagyon-nagyon eh, nevetséges feltételezés. Martin Hustling szóba, hozta szóba a bioüzemanyagok kérdését, és nem értek veled egyet, és ha megtenném, akkor velem lenne a hiba, de mondtál itt valami okosat. Ezzel az a gond, hogyha visszagondolunk a 80-as évekre, amikor az európai élelmiszertermelés eh, éves bevételeig meg, megduplázottak, és mindenki azt mondta, hogy ez az élelmiszer felesleg, gyakorlatilag off és valamit kéne tennünk ezzel a felesleggel, és előállt a technológia, mivel e- energiát állítunk ebből elő. Most abban a helyzetbe kerültünk, amikor fe, e- elő felép, felépítették ezeket az erőműveket, és ez élelmiszer hiányt okoz. Nem tudjuk előre jelezni a élelmiszertermelést, és hogyha nagyon nagy a többlet, akkor azt valóban át kell terelni azért, hogy a gazdáknak ne legyen nagyon alacsony az átvételi árfolyama. Erre nincsen megoldásom. Próbáltam a bióüzemanyag földeket átalakítani, de Martinak igaza van, amikor szóba hozta. Ez egy olyan probléma, amivel foglalkozunk kell. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Most Michel Dantán kap szót még, aztán majd a bizottság képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Lüggü úrnak feltenni egy kérdést. A múlt évben a nemzetközi közvéleményben is tudatosult a készletekkel kapcsolatos probléma. Aztán tudjuk azt is, hogy milyen az árfolyamok is mennyire volatilisek voltak. A, a FAO-ban mi is a helyzet? Van-e valamilyen fejlemény, vagy faj, egyfajta nyitás? Vagy semmi sem változott esetleg? És a készletek kezelése minden országban a saját stratégiához tartozik el? Vagy találtak-e valamilyen megoldást? Van-e valamilyen remény, vagy más vonalakon kell talán kialakítani az állásfoglalást? Köszönöm. Mici doktornő kap szót a bizottság részéről. I'm um, Julia Zawa from DG Agri. Actually, um, Mr. Mitzi is uh, in a meeting, so he sent me. Um, uh, Miss azt mondja, nincsen itt, úgyhogy én helyettesítem. A bizottság részéről csak szeretnék köszönetet mondani Leon úrnak, hogy megjelent, és nagy érdeklődéssel követjük a vitát. Oké, okay, Rendben van, köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Nagyon érdekes volt ez a vita, úgyhogy most megadom, visszaadom a szót Gülyó úrnak, halljuk a konklúzióidat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket. Először is, mielőtt még válaszolnék a kérdésekre, szeretnék emlékeztetni valamire. A FAO az ENSZ-nek egy szervezete, és semmiféle hatásköre nincs abban, hogy kényszerítsen tagállamokra akármilyen politikát. Ez csak is a tagállamokkal együtt teheti meg, tehát hogyha kialakul a konzenzus mindenki között. Tudom, hogy a vita nem mindig könnyű, de egy idő után az elnök, például önöknél lezárja a szavazás például, vagy egy konszenzus kialakítását nálunk mindenképpen egy konszenzus kell elérni. Tehát vannak olyanok, akik nem értenek egyet, de nem szólalnak fel. Tehát a FAO-ban ez így működik, egy állandó párbeszéd folyik, egy hosszú párbeszéd, amelynek a vége mindenki által elfogadott konszenzus kell, hogy legyen. 1974-ben a FAO kialakított egy irányelvet az élelmiszerekhez való jog terén nevezetesen. Ezt minden országnak át kellett vennie a saját jogrendszerében. Ma mindössze 50 ország vette át ezt a saját jogrendszerébe, tehát a FAO egyfajta dinamikát, energiát jelenthet, és a főtitkár Graciano úr, ha eljön majd, biztos, hogy beszél mindenről, hogy hogyan lehet kialakítani az együttműködést, fejleszteni az együttműködést a, a tag e, országokkal. Tehát én konszenzus alapján dolgozom. Azok a kérdések, amelyeket feltettek, nagyon fontosak, és megpróbálok válaszolni azokra. Először is volt egy kérdés, a növekvő élelmiszer kéré, problémákra nincs egy egységes megoldás. Amiről önök szóltak, ugye az az volt, hogy hogyan lehet elkerülni a pazarlást. Azonban ez egy kettős kérdés. Van egyrészt ugye a gazdag országok pazarlása, tehát minnyájunk pazarlása. Itt 30-40 százalék kárt az élelmiszereknek elpazaroljuk. De van egy másik pazarlás, másik típusú pazarlás is, ez pedig az fejlődő országokban az infrastruktúra hiánya. 30-40 százaléka a mezőgazdasági termékeknek egész egyszerűen nem kerül el a piacokra vagy a fogyasztókhoz, mert infrastruktúra, szervezettség hiányzik, tárolási problémák vannak. Tehát a fejlődő országokban az infrastruktúrális berendezésekre is szükség van, alapvetően szükség van. Afrikában figyelembe kell venni azt, hogy a nemek közötti egyenlőséget is biztosítsák. Az afrikai gazdaságoknak 40%-ában nők dolgoznak, viszont 30%-os a hatékonyság. 30%-kal kevesebb, mint azokban a gazdaságokban, ahol férfiak dolgoznak. Miért? Hát azért, mert máshogy dolgoznak a nők, mint a férfiak. Itt a vetőmaggal kapcsolatos problémák, a ö, ö, trágyázás és más problémákat is figyelembe vehetjük. 150 millió afrikainak lenne több élelmiszere, hogyha máshogy lenne ez a termelés. Aztán harmadsorban 30-40 éve már a hibát követtünk el. Ugye azt mondtuk az afrikai országoknak, hogy termeljetek, termeljetek mezőgazdasági termékeket, vagy ipari termékeket, és a világpiacon alacsony áron eladhatjátok a termékeik teket. Amikor az ipari, az ipari termékek ára ö, csökken, akkor ugye ö, probléma adódik, és egész egyszerűen nem volt ez a terület hatékony. Éppen ezért lehetővé kell tenni a, mm, a termelést, ugyanis a egy milliárd éhező közül 700 millióan vannak, akik a vidéki térségekben élnek, gazdák, és fontos tehát a fogyasztókat élelmiszerrel ellátni. Ami a föld használatot illeti. A FAO számára az a fontos, hogy a föld hasznos lehessen a mezőgazdasági és az élelmiszerek termékek termelésére. Minden típusú mezőgazdasági termelésre szükség van. A fejlődő országokban ö, biztosítani kell a megfelelő élelmiszer termelést, Persze sok esetben klimatikus viszonyok miatt nem tudják százszázalékosan ezt megtenni. A, ami a konkurenciát illeti a ö, föltulajdon terén. Ugye azt kérdezik, hogy hol tartunk jelenleg. Hát körülbelül fél úton tartunk a vitában az ingatlanok, a föltulajdonok használatával kapcsolatosan folytatódik a vita, hogy kialakítsuk a konszenzust a 190 ország között már jelentős eszmecsere folyt, annak érdekében, hogy kialakítsuk a konszenzus, és hogy átvegyük, átvegyék nemzeti szinten is a jogszabályokba a különböző iránymutatókat. Egy valódi politikát kell kialakítani az adott térségekben. Ami a föld használatot illeti, hogy mezőgazdasági termékekkel termelnek-e, bioenergiát termelnek. Persze nagyon nehéz ma azt kérni egyes országoktól, amikor az olaj 100 dolláros, most ugye hatékonyan elvárni a hatékony termelést. Ugye akkor, amikor 30-40 dollár volt az olaj, könnyebb volt a helyzet. De minden az adagolásban van. Hogyha van egy kis ipari termelés is a mezőgazdaság terén, ugye a mezőgazdaságban mindig is volt energiatermelés is, Graciano úr az új ö, igazgató támogatja a bioüzemanyag termelést, de hogyha a földeket azért tulajdonítják ki, hogy csak bio ö, üzemanyagokat termeljenek, és ez nem hatékony, és nem versenyképes, akkor ez már problémát jelent. Éppen azért olyan mechanizmusokra van szükség, hogy mindezt korlátozni tudjuk, mert ugye ott van a konkurencia kérdése is. Aztán harmadsorban hogyan lehet kezelni a mezőgazdasági termelés fő problémáit. A kereskedelem az első számú kérdés. Ugye, José, te feltetted a kérdést a VTO-val kapcsolatosan. Tudod, hogy mennyit harcoltunk a tárgyalások során. De amikor a mezőgazdaságról van szó, aztán az élelmiszer termelésről van szó, és hogyha ezeket ugyanúgy, ezeket ugyanúgy kezeljük, mint a mobiltelefonokat vagy a gépkocsikat, ez nem ugyanaz a, ugyanaz a helyzet. Hogyha valaki nem használja mondjuk a mobiltelefonját, az esetleg még az egészségének is jót tesz, mondjuk három héten át, ha nem használja, de ha három napig nem eszik, az egy, egy, az egy teljesen más problémát jelent. Tehát egyfajta biztonságot biztosítani kell. A WTO-ban az összes mezőgazdasági terméket uniformizálni akarták, és ez nem működött. A legutóbbi blokád a WTO-ban az indiaiak részéről volt. Ők azt mondták, hogy nem lehet szankcionálni a gazdákat, a mezőgazdasági termelőket. Én is úgy gondolom, hogy a WTO már nem az a hely, amely lehetővé teszi a derűs eszmecserét az élelmiszer termelés szintjén. De ez nem véletlen, hogy ebbe a helyzetbe kerültük, mert az utóbbi 20-30 évben az abszolút liberalizálás keretén belül nem támogattuk az élelmiszertermelés. Mellesleg a FAO is vesztett a szerepéből, Eh, ezekben az években, és sajnos 2008 óta, amikor is az élelmiszerválság volt, mindenki pánikba esett, mert a legtöbb kormány megértette azt, hogy az élelmiszer hiány nem biológiai, fizik, politikai probléma volt, hanem világbiztonsági probléma is. Ugyanis egy éhes ember ugye veszélyes is lehet, nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a reakciói, és a világban számos forradalom úgy indult, hogy az embereknek nem volt megfelelő élelmiszer mennyisége. Például elfelejtjük ezt nagyon sok esetben, hogy a táplálkozás, az élelmiszerek termelése, ez egy alap dolog. A g 20 keretén belül, és nem a g 8 keretén belül, mert a g 8 keretén belül a, a helyzet az volt, hogy a gazdag országok segítették és támogatták a szegény országokat a g 20 keretén belül. Ugye itt gazdag országokról van szó, és természetesen mindenki felelős. Felelősek a fejlett országok, a fejlődő országok, a feltörekvő országok. Minden országnak meg kell értenie, hogy most már nem ugyanaz a helyzet a, mint tegnap, mondjuk tegnap még a gazdagok segítették, vagy támogatták a szegényeket. Most már ott van a dél-dél együttműködés. Reméljük, hogy a, az észak is részt vesz ebbe. A kötelezettségvállalásra már sor került, a faon belül is, annak érdekében, hogy jobban elemezzük az élelmiszer készletek helyzetét, hogy egy olyan prevenciós mechanizmus hozunk létre, amelyel a különböző katasztrófa helyzeteket elkerülhetjük a piacon. Ugye Oroszországban hatalmas szárazságok voltak, aztán tüzek, és két hét utána azt mondták az oroszok, hogy egyszerűen be kell zárni a piacainkat. Tehát mindenképpen fontos, hogy a piacokat jobban kezeljük. Vannak ugye problémák, amelyeket még nem tudtunk megoldani, például az árak, ármozgásokat, mert ugye a gazdák számára is egész egyszerűen egy minimum biztonságra szükség van, akár nagy, akár kis gazdaságokról van szó. A gazdák számára minden alkalommal, amikor válság van, éjszakon vagy délen, akkor vagy meg kell, be kell szüntetniük a tevékenységüket, de hogyha ezt beszüntetik, akkor hat hónap múlva nem tudják újraindítani, éppen ezért meg kell találni a megfelelő eszközöket arra, hogy a szélsőséges ármozgásokat elkerüljük. Én nem igazán támogatom az állami intervenciókat, de azt hiszem, hogy szükség van bizonyos olyan mechanizmusokra, amelyekkel ki lehet kerülni, zárni a spekulációt. Van, aki azt mondja, hogy ezt nem lehet megvalósítani, de már az amerikaiak is elkezdték ezt a folyamatot. Semmi oka nincs annak, hogy ne lehessen a spekulációt korlátozni. De azt is láttuk, hogy 2010-ben a világon 20-szor több gabonát adtak el, Tehát ez is azt jelenti, hogy az biztonságot igenis meg lehet valósítani. Ezeken a témákon kell ö, dolgoznunk. Volt Guinness asszony részéről is egy kérdés, nevezetesen, hogy Európa hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy ezen problémákat kezeljük. Hát például a példamutatással. Ne bontsák le a közös agrárpolitikát. 50 év óta láttuk ezt a folyamatot. Ez az 50 év lehetővé tette, hogy fejlesszük a külső piacainkat is, hogy biztonságosabb feltételeket nyújtsunk a gazdáknak, hogy a készleteik megfelelő szinten maradjanak, és a fogyasztók számára is, fontos volt a közös agrárpolitika, ugyanis a fogyasztók voltak az egyes számú kedvezményezettjei ennek a politikának. Persze nem minden országban, de azért elkövettünk hibákat is, de ezeket most félre kell tenni, és a pozitív elemekkel kell foglalkozni. Európai szinten a regionális politika is fontos, és modellt jelenthet más országok számára is, más kontinensek számára is. Aztán fontos az, hogy a az élelmiszer egyensúlyt biztosítsuk a világban. Persze nem Európa fogja élelmiszerrel ellátni a világot, de harmonizálni lehet bizonyos területeket, el lehet kerülni a nagy fluktuációkat. Európa békében él, nincsenek természeti katasztrófák, a termelés diversifikált, és a saját 500 millió fogyasztónkat is el kell látnunk élelmiszerrel. de a az Európai Unió többet importál, mint exportál. Ezt sokan nem akarják elhinni, de tehát ezen a területen lehet fejleszteni. De ez már, tehát ezek a példák fontosak. Én nem titkolom, hogy én személyesen az egyik első között voltam azok között, akik támogatták az élelmiszer programot Európában. Én tudom, hogy önök is mobilizálódtak, és részt vettek ebben a folyamatban, de azt kérem, hogy tovább is foglalkozzanak ezzel a témával. Nem elképzelhető egy olyan Európa, amely nem szolidáris a fejlődő országokkal. Ez része a, annak a koncepciónak, amely az enyém Európáról. Ahogy mondtam, Európának koherensebbnek kell lennie. Nemzetközi szinten is ki kell mondani világosan hogy melyek a politikai irányvonalaink. Beszéltek a pazarlásról. Ez jó, de minden európai országnak ezt alkalmaznia is kell, fel kell lépnie a pazarlás elleni. Nem titkolom, hogy a FAO költségvetésének 42%-a, amely az Európai Unióból és tagjaitól származik, jelentős hozzájárulás. De ott van az Egyesült Államok, Japán, Kanada és egy európai ország. Tehát ne féljünk a, elmondani, hogy mit is teszünk. Nem mondom azt, hogy Európa nem tesz semmit, de politikai szempontból sokkal fontosabb munkát kell még végezni. Végül pedig elnézést, hogy itt mondom el önöknek, és el fogják mondani, hogy a volt szakszervezeti mozgalmista nem felejtette el a múltját, de már azt hiszem önök is mondták, hogy mennyire fontos a gazdák helye és szerepe Európában. Fontos a termelés szempontjából, a foglalkoztatás szempontjából, a környezet szempontjából, ugyanis a gazdák természetesen követtek el hibákat, de ezeket ki is javították, tehát fontos, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés az egyik fő problémája legyen az Európai Uniónak. A világszinten nagyon fontos mindez, mert csak úgy lehet megtartani a különböző térségekben a gazdákat, hogyha azt mondjuk nekik, hogy szükségünk van rátok, ti gazdák sokat tudtok tenni. A mezőgazdaságnak és az élelmiszernek ára van. A mezőgazdaságnak ára van, és éppen ezért a gazdák jövedelmét is tiszteletben kell tartani. És amikor fiatal gazdáknak ugye azt mondjuk, hogy maradjatok itt a faluban, mert Szükség van rátok, szükség van, hogy termeljetek, de hogyha nincsenek meg a megfelelő feltételek, akkor elmennek a városba, ott adják a vidéket. A faón belül, ahogy már említettem, nagyon fontos a földdel kapcsolatos probléma rendszer, aztán a vízzel kapcsolatos problémák, a klímaváltozással kapcsolatos problémák. Mi nem fogjuk megváltoztatni a klímát, viszont hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a különböző országokban megvalósítsák a változásokat. Tehát vannak olyan területek, és ezek is olyanok, amelyek terén szeretnénk együttműködni önökkel a főtitkár majd még részletesebben többet el fog önöknek mondani. Én a globális és a globális konszenzus híve vagyok, és ezzel foglalkozom a mindennapokban. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen e, Gülyó elnök úrnak, és kérem, hogy adja át a bizottságunk nevében a meghívásunkat Graciano da Silva főigazgatónak, hogy jöjjön el és találkozzon velünk, mert nagyon fontos az élelmiszerbiztonság kérdése. Még egyszer mindenkinek köszönetet mondok, nagyon jelentős két munkanap van mögöttünk. Február 6-án 15 órakor lesz itt Brüsszelben a következő ülésünk. Jó munkát kívánok mindenkinek!